Good morning, ladies and gentlemen. Welcome to this meeting of the Budgetary Control Committee. You have all received the agenda. Are there any comments on the agenda? Kezdjük el az ülést. Azonban úgy tűnik, nincs ellenvetés a napirenddel kapcsolatban a Kokobu Info kiadványban az is olvasható, milyen nyelven folyik ma tolmácsolás. Webstreamen közvetítjük az ülést, ahogy gyakorlatilag minden alkalommal. Ezzel a hármas napi rendi ponthoz érkeztem, ami nem más, mint az Európai Számvevőszék 8 tagjának kinevezése. Az első órát azzal töltjük, hogy meghallgatjuk a három már számvevőszéki tag beszámolóját, a szerződésük meghosszabbítása tárgyában. Mindenki 5 percet kap majd, ezt követően a képviselők kérdéseket tehetnek fel, a számvőszéket válaszolnak, ha lesz idő pótkérdésekre, ezzel a lehetőséggel is élünk. És most Pinkston úrnak adnám meg a szót első körben 5 percben. Dank u wel, meneer de voorzitter. Köszönöm szépen, elnök úr. Ik zal niet de hele tijd in mijn moedertaal. Elnök úr, nem akarom végig hollandul beszélni, de tudja talán, hogy hazámban, Flandriában kicsit kényes ügy ez a nyelvi kérdés, ezért ezért kezdtem flamandul mondandómat. De nem végig anyanyelvemen fogok beszélni. De hát ön elnök úr ugyanazt a nyelvet beszéli, mint én, úgyhogy ilyen értelemben elkezdeni így a mondandómat mindenképpen helyén való, és mint mondottam, hazámban az anyanyelvi kérdés kényes kérdés. Ö, először is köszönet nyilvánítással szeretném kezdeni az önök szakbizottságának tagjai felé. Köszönöm, hogy ilyen kora reggel eljöttek erre az ülésre. Van bizonyos fogalmam a parlamenti munkáról és a parlament gyakorlatáról, a ház működéséről. Azt sosem értettem, hogy hogy terhelhetik így túl a parlamenti képviselőket, hiszen egyszerre sokszor két-három ülésen is jelen kellene lenniük. A számvőszék tagjaként én igyekeztem arra törekedni, hogy minden parlamenti képviselővel jó kapcsolatom legyen. Angolul folytatom. Az összefoglaló, amelyet átadtam önöknek, tartalmazza ö, életrajzomat. Hat évvel ezelőtt, amikor a szembevőszék tagja lettem, úgynevezett hármas tagja lettem, most hármas kamara néven nevezzük ezt a testületet, ez a négy vertikális kamara egyike, a külső tevékenységekért felelős részleg. Azt, hogy eredetleg miért tettek a hármas kamarába annak idején nem tudom, talán azért, mert a, a belga elődöm szintén ott dolgozott. Lehet, hogy ez volt pusztán az oka. Ám ennek révén, mármint hogy ide kerültem, több dokumentum szerzője lehettem, öt külön jelentés szerzője voltam, bár szerény vagyok, azért annyit elmondhatok, hogy ezek elég tartalmas és jelentős témában születtek. Az egyik a cunami ügyében, ahol is egy utánkövetési második jelentést is készítettünk. A szokásos három éves követési időszak leteltével. Aztán szerzője voltam egy jelentésnek, mely a bizottság rehabilitációs intézkedéseiről szólt, a Mitch hurikán követően. Aztán az ENSZ-ről írtam egy jelentést, aztán arról, hogy mennyiben hatékony, mennyiben javult a hatékonysága az ensz keresztül folyósított Európai Uniós támogatási pénzeknek. Ezek voltak tehát azok a jelentések, amelyeket rám bíztak számvevőszegi tagságom során. Ezen túl a 2006-os év és a 7-es év DASZ uh, nyilatkozatának írásához is hozzájárultam, és és azért arra is nagyon büszke vagyok, hogy a hármas kamarában dolgozó kollégáim, hát ha nem is ki, ö, konkrétan megválasztottak, de kineveztek a kamara dékányává. Nagyon nagy megtiszteltetés volt ez, és az administratív bizottság tagja is vagyok, amelyet az elnökünk vezet. Ez egy ez egyfajta előszobája a Management Committee-nak, ez a, az a testület. Talán így lehetne legpontosabban meghatározni működését. Mik a céljaim? Nos, ezekkel zárnám a három pontra tagolt hozzászólásomat. Először is szeretnék hozzájárulni a, a számvevőszék munkája magas sztenderdjei fenntartásához. Ezt rendkívül fontosnak tartom, mert a számvevőszék szigorúan kell működjen. Nem újságírók csapatára van szó, hanem ténylegesen számvevőkről, számvevőszékről. Így nagyon szigorú módszertannal kell, hogy működjön. Másodszorban célom az, hogy támogassam a jó együttműködést, elmélyítsem az Európai Parlamenttel, önökkel, akik az európai adófizetőket képviselik, mi pedig végsősorban az európai adófizetők érdekeit kell, hogy megjelenítsük. Ilyen értelemben is nagyon fontos, hogy nagyon jó munkaviszony legyen az Európai Parlamenttel, és a többi érintettel is, persze. Ezentúl fontosnak tartom azt is, hogy differenciáljunk a szembevőszéki jelentések és azok kihatásai között. Ezzel kapcsolatban lesz majd még mondandóm, ha megengedik az ülés későbbi szakaszában. Köszönöm, hogy szólhattam. Köszönöm szépen. Livingston úr, és most pedig Caldera úrnak adom meg a szót. Thank you, Mr. President. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr. Tisztelt képviselő urak és hölgyek, nagy megtiszteltetés volt számomra, és ugyanakkor hatalmas felelősség is, hogy az Európai Uniót szolgálhattam a számvevőszék tagjaként az elmúlt 11 évben harmadik alkalommal jöttem el ide a szakbizottsághoz, és az Európai Számvevőszék tagja, tagjának jelöltje vagyok. 2000 márciusában lettem tag, és azóta mindig is abba az irányba próbálok haladni, amely segít abban, hogy az Európai Unió külső auditoraként elvégezhessük küldetésünket. Az első szolgálati időszakomat, tehát 11 évvel ezelőtt kezdtem, és a bank tevékenységek feladatát kaptam, ezekért voltam felelős, illetve az Európai Unió ügynökségeiért. Majd 2002-ben a DASZ tagja lettem, és ilyen minőségemben a szakbizottság különböző tagjaival tudtam együtt dolgozni. Akkor az egyes eseti auditokért voltam felelős, és azt hiszem, hogy nagyon sok változást tapasztaltunk amelyet a szakbizottság, illetve az Európai Tan- Tanács és Bizottság is elfogadott, az új pénzügyi rendeletben pedig visszaköszönnek ezek a gondolatok. Amikor a második szolgálati időszakomat megkezdtem 2006-ban, akkor DK-nál választattak a horizontális uh, audit munkacsoportban, amelynek feladata a koordináció, az értékelés, a metodológia volt, és ott a feladatom az audit metodológia, illetve a minőség ellenőrzés területe volt. 2008-ban elnökké választottak, mint a kollégámat, három évre, és újra választottak egy újabb három éves időszakra. Elnökként az első időszakban egy belső reformfolyamatot hajtottunk végre, amely tartalmazott egy társak általi ellenőrzést is. Aztán a belső szabályokat változtattuk meg, a kamararendszert vezettük be, és egy jobb igazgatási menedzsment stratégiát sikerült létrehozni, ahogyan Pinkston kollégám már utalt erre. Ennek részeként az első audit stratégiánkat elfogadtuk, azzal a célral, hogy a munkánk minőségét javítsuk, a teljesítményünket javítsuk, és megerősítsük erőfeszítésenket, együttműködésünket más intézményekkel, különösen az Európai Parlamenttel, és azt hiszem, hogy jó eredményeket értünk el, különösen az utóbbi esetben. Ezen kívül a számvevőszék aktívan hozzájárult a reforma a reformmal, a költségvetéssel, a közbeszerzéssel, a fejlesztéssel kapcsolatos nyilvános vitákhoz. Az auditok a hatását próbáltuk maximalizálni, illetve a hatékonyságát jobban kiaknázva a rendelkezésünkre álló forrásokat. Ez egy nagyon fontos célkitűzés volt az első elnöki időszakom alatt, és ez további prioritás marad majd a jövőben és négy fő célom van ezen a területen, hogyha megkapom az önök bizalmát. Az első egy kifelé tekintő stratégia kialakítása a számvevőszék számára, amelynek célja az, hogy relevánsabbá váljon az audit eredménye, illetve a számvevőszék munkája, valamint a legfontosabb kihívásokkal próbáljunk meg megbírkózni. Második, a belső szabályok kiaknázása, a források optimalizálása, a hatékonyság növelése. Harmadik, a hatékony elszámoltathatóság, illetve nyilvános audit bevezetése, illetve megerősítése, együttműködve a nemzeti hatóságokkal, a legfelsőbb audit intézményekkel a tagállamokban. A, negy, a negyedik pedig a kommunikációs módszerek, az üzenetek jobb átadása, illetve a hírnevünk erősítése. Tisztelt elnök úr, úgy gondolom, hogy mandátumaim alatt aktívan hozzájárultam ahhoz, hogy az Európai Unió pénzügyeinek kezelését, illetve ellenőrzését előre vigyem, úgy gondolom, hogy a számvevőszék kulcsfontosságú szerepet tölt be az Európai Unióban, akkor, hogyha független, professzionálisan működik, és hozzájárul az egész Európai Uniós folyamat eh, elszámoltathatóságához. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Thank you, Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, tisztelt parlamenti képviselők. Megköszönöm, hogy lehetőséget biztosítanak arra, hogy ma megjelenjenek itt, illetve, hogy kérhetem az önök bizalmát egy második mandátumra, mint számvevőszéki tag. Bizonyára tudják, hogy idén júniusban neveztek ki. Elődömet váltottam fel a számvevőszéken. Az önöknek továbbított válaszban én a harmadik ellenőrzési kamarában dolgozom én is. A külső fellépések ellenőrzését végzem. Az éves jelentéssel rögtön elkezdtem foglalkozni, és nagyon várom már a januárban a mentesítésről szóló vitát itt a szakbizottságban. Három külön jelentéssel foglalkozom. EU-s szabszaharai Afrika élelmiszerbiztonságának biztosítását célzó uniós fejlesztési szegények hatékonyságára vonatkozó teljesítmény ellenőrzés a feladatom tehát. Ez az egyik ilyen teljesítmény ellenőrzési feladatom a második pedig a tör, úgynevezett törékeny államoknak nyújtott külső segítség bizottság általi kezelésének teljesítmény ellenőrzése. A harmadik terület a teljesítmény ellenőrzés kapcsán a palesztin népnek nyújtandó uniós támogatással kapcsolatos. Egyébként pedig a számvevőszék következő stratégiáj, stratégiájával foglalkozom és remélem, hogy az eljárással kapcsolatos egyszerűsítést sikerül majd meg, sikerül majd létrehozni, külön, például a különböző jelentésekben. A számvevőszékben feladatom az is, hogy lehető leghatékonyabban tudjuk segíteni ennek a szakbizottságnak a munkáját. Nem csak úgy, hogy az audit jelentéseket mindig időben az ön, önök elé terjesztjük, hanem azzal is, hogy az Európai Uniós finanszírozás menedzsmentjével kapcsolatban mérható vitákat folytatunk. Remélem tehát, hogy az ezzel a szakbizottsággal folytatott együttműködés mindig is gyümölcsöző lesz, hiszen enélkül nagyon nehéz lenne ezt a célközözést elérni. Még egyszer megköszönöm a lehetőséget, és várom az önök véleményét. And I... Köszönöm szépen. már úr, most pedig a képviselőnek adom meg az először a jelentéstevőnknek, ha akar mondani valamit. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is szeretném megköszönni a három jelöltnek, hogy eljöttek ide mandátumok meghosszabbításának ügyében. Először is Pinkston Pinkston úr. En relación, digamos, a, a, a lo que ha sido su trabajo en esta primera... Nos, megköszönjük munkáját az első mandátumban. A külső fellépések területén dolgozott legfőképpen. És azt a kérdést szeretném föltenni önnek, hogy tudja-e, hogy általában gondunk van az olyan programokkal, amelyek együttműködési programok, külső szervezetekkel való szervezet, külső szervezetekkel való együttműködésről van szó, például az ENSZ-re gondolok. Ezzel mindig gondok vannak, nagyon érzékeny kérdése, ez, a jelentések elkészítése, stb. stb. illetve hát ugye ön a külső fellépéseket ellenőrző csoport dékánya, elnöke, ön szerint változott a helyzet, javult a helyzet, illetve hogy ha nem javult, akkor hogyan lehetne ezt elérni a jövőben. Az együttműködés területén azonban a különböző ENSZ finanszírozások átláthatósága nem volt megfelelő. Hogyan lehetne ezen javítani? Aztán a 2009-es évben együttműködött, illetve segített az Európollal való együttműködés felállított csoport ellenőrzésében is. Ez sem volt egyszerű. Vajon javult a helyzet 2009 óta? Sikerült-e megoldani a problémákat? Expozé a végén említette, hogy a következő mandátumában szeretné elérni azt, hogy a jelentéseinek valós hatása legyen. Ön szerint hogyan lehet ezt elérni? Yeah, Mr. Pinkston, you can... Pinkston úr, azonnal válaszolhat, ha készen áll. Rendben, köszönöm. Tisztelt képviselő asszony, elnök úr, köszönöm a kérdést. Tény, hogy fejtettem ki munkát az ensz való együttműködés keretében. Eredetileg az volt a terv, hogy ez mindezt egy jelentésben írjuk le, ám aztán úgy gondoltuk, hogy nem volna ez bölcs döntés, hisz egy ilyen nagy súlyú témában, és tudtuk, hogy az Európai Parlament is dolgozik ezen a témán, érdemes volna talán két jelentésbe bontani. Ezért. Nem akarom, meg is, meg akarok mindent megismételni, ami a jelentésben áll, ám két dolgot kiemelnék. Semmire hogy a magam nevében beszélhetek, nem az a feladat itt, hogy elismételjem a jelentésben áll írtakat, az nem hiszem, hogy annyira érdekelni a képviselőket. Az első terület az, ahol az Európai Bizottság tanulságokat vonhatott le. Különösen azok, akik a kamarában három héttel ezelőtt jelentek meg. Először is az eszközválasztás területén. Még számomra is, aki az auditokat végigcsináltam. Nem világos az, hogy egy esetben az Európai Bizottság miért választotta az ensz való együttműködést, aztán egy másik esetben miért döntött úgy, hogy nem az ensz együttműködve lép tovább. Szerintem a bizottság kötelessége, hogy világosan és méltányosan működjön együtt a parlamenttel. Persze lehetnek okai annak, hogy az ENSZ-szel együttműködést választják, Ám ezeket az okokat ki kell fejteni az Európai Parlamentnek. Az elmúlt, idősz, elmúlt időszakban ez nem volt jellemző. Ezt nem tették meg. A jövőben viszont szerintem azt hiszem meg fogják tenni, legalábbis három hete ezt ígérte Pibax biztos úr. <clears throat> Úgyhogy a különféle eszközök közötti választás témára vonatkozó döntést meg is kell indokolni. Pénzügyi, vagy adott esetben politikai és egyéb indokokkal. Hadd éljek egy példába. A tegnapi kamaraülésünkön egy Észak-Ciprusban tartott audit előzetes értékelését végeztük el. A munka egy részét az ENSZ vonatkozó szervezetével, a UNDP-vel együtt végezték el. És biztos, biztos csak ki is fejtette, hogy miért működött együtt a UNDP-vel, ennek meg voltak jó okai. Ugye a Ciprus egyrészt jogi szempontból az Európai Unió része, Dél-Cipruson működik egy delegáció, Észak-Cipruson nem működhet, a UNDP pedig Észak-Ciprusban működik. Ilyen értelemben volt értelme annak, hogy együttműködtek az ENSZ szervezetével. Ám ezt a magyarázatot a bizottság mindig el kell végezze. Mindig ki kell fejtse, miért választott bizonyos végrehajtási eszközöket. A második probléma ezzel kapcsolatban. Nagyon nehéz beszerezni tájékoztatást az ENSZ-től. Mindannyian tudjuk, hogy az ENSZ egy hatalmas szervezet, hatalmas család, nagyon sokféle intézményi elmélek, különféle intézményi kultúrával bírnak, egyesek nagyok, mások kisebbek, mások egyes területeken aktívak, mások meg máshol, a tartalmakat illetően is, meg, meg a földrajzi hely, helyszíneket illetően is. Úgyhogy nagyon ne, nehéz általánosítani az ensz kapcsolatban. Kiutaztam New Yorkba a csapatommal, hogy lefolytassuk a vonatkozó tárgyalásokat, és rámutattunk arra, hogy ha az ENSZ európai adófizetők pénzét alkalmazza, akkor én egyrészt, mint számbevőszéki tag, másrészt, mint európai állampolgár, legalábbis megkérdezhetem, hogy hogyan költik el ezt a pénzt. Úgyhogy a, és a pénz elköltése után kapjunk valamiféle jelentést annak mikéntjéről. Az esetek felében, nem tudom a pontos számokat, de mondjuk az esetek felében semmiféle beszámoló nem született. Ez abszolút elfogadhatatlan, úgyhogy rendkívül fontos lesz, hogy az auditok révén a számvevőszék nyomást gyakorolhasson közvetlen módon az Európai Bizottságra, és fontos az Európai Parlament is megfejelje e nyomásgyakorlás súlyát. Kérem, ne húzza hosszúra, mondja az elnök, mert sok kérdés lesz még. Az Európallal kapcsolatban nem én voltam a csapat első számú tagja, nagyon sokat tanultam az, az ügynökségek működéséről. Amit ebből az auditból levonhattam tanulságként, az az, hogy én magam is az ügynökségeket eh, egyformaként kezeltem, holott nagyon-nagyon különbözőek. Vannak nagy, gyök kicsik, az Európa például nagy. A nagy ügynökségek könny- sokkal könnyebben alkalmazzák a szabályokat, mint a kicsi. Ezt a problémát meg kell oldani, hogy az Európában jobban mennek a dolgok, mint korábban, arra azt mondhatom, hogy igen, szerintem jobban. Az utolsó, várjunk az utolsó ponttal, mert most hosszabban beszélt, mint a túlja során, és ha tovább beszél, akkor többiektől veszél az időt. A kezeikben vagyok, elnök úr. Elnök, akkor a jelentéstevőt illeti a második kérdés joga, és maradjon egy kis idő még a végére is, legyünk erre figyelemmel. Két perc kérdésre, két perc a válaszra. Fog ez így menni? Nagyszerű. Köszönöm szépen, elnök úr, igen. Én is azt szeretném, hogy időben be tudnánk fejezni. Káldeira úrhoz szeretnék föltenni egy kérdést. Ismerjük őt nagyon jól, hiszen ő elnökölt a szemvevőszéget, és tudjuk, hogy nagyon megváltozott a számvevőszék viselkedés módja, hiszen eh, sokkal hatékonyabb lett a számvevőszék munkája, korábban mindig meglepetés, és néha negatív meglepetés ért minket. Négy pontban említette a jövőbeli stratégia lényegét, Caldera úr. Ami az új kompetenciákat illeti, az új finanszírozási módszerek, eszközök keretében. Ugye ezek hátterében természetesen az európai költségvetés Nos, Tudom, hogy munkájának kezdete óta nagyon sokat tett azért, hogy a számvevőszéket átrendezze, mint egy. Kérdésem, hogy a, nem, a tagállami számvevőszékekkel való kapcsolatát kívánja átrendezni, hiszen itt úgy, újfajta dinamika áll majd be a kapcsolatukban. Említett, hogy a kommunikációt is javítani kívánja, jobb, megpróbálják jobban elérni az állampolgárokat, ezt hogyan kívánja megtenni, illetve a számve, nemzeti számvevőszékekkel való kapcsolatát, és ugye említette, hogy kívánja javítani, hogyan lehet a tanácssal való kapcsolatát javítani. Köszönöm. Thank you, Mr. Caldera, please. Köszönöm szépen, Caldera úr. Köszönöm szépen a kérdéseket, illetve a kedves szavakat. Az új pénzügyi eszközök és azok a mechanizmusok, amelyek az új helyzetet próbálják kezelni az Európai Unióban, illetve az egész világon megjelenő új helyzetet, tehát a pénzügyi és gazdasági válságot, a nemzeti adóságválságot. Ezek valóban új eszközöket igényelnek, és az audit intézményeknek lépniük kell ezen a területen. Ami a számbevőszéket illeti, már megkezdtünk foglalkozni ezekkel a kérdésekkel, Röviden. Azok az eszközök, amelyek kapcsolódnak az Európai Unió költségvetéséhez, tehát az európai ö, stabilitási mechanizmushoz, ami 60 milliárdnyi garanciát ö, biztosít, ez az Európai Számbevőszék hatáskörébe tartozik, és már foglalkoztunk ezzel, ami az európai pénzügyi eszközt illeti, nem tartozik hozzánk. A jövőbeli stabilitási mechanizmusnak, pénzügyi mechanizmusnak megfelelő nyilvános auditon kell keresztül mennie, és nagyon reméljük, hogy a végső a formája a szerződésnek létrehoz majd egy audit tanácsot öt taggal, hárman a nemzeti hatóságokból, illetve egy az Európai Számvevőszék részéről. Ezek nagyon fontosak. Együttműködünk a nemzeti audithatóságokkal, és ebben az évben, a múlt héten beadott éves jelentésben már benne vannak a közös munka eredményei, Hollandia, illetve a Cseh köztársaság esetében a mezőgazdasági területre vonatkozó együttműködésre gondolok, és természetesen a közös munka megerősíti a eredményeinket. Úgy érzem, hogy ezen a területen további fejlődésre van még lehetőség. Különösen a két munkacsoport felállítására gondolok. Az egyik, hogy mit tehetünk közösen az audit, illetve fiskális politikák területén, amelyek közvetlenül a tagállamok gazdasági irányításának hiányosságait orvosolják, illetve másodszorban az Európai Unió stratégiájának a 2020-as stratégia megvalósításához kapcsolatos eszközökre kellene összpontosítani. Do you have... És <laughs> okay. Köszönöm. Van még egy kiegészítő kérdés? Nincs. Akkor Gressle asszonynak adnám meg a szót. Köszönöm. Köszönöm a lehetőséget. Én is minden jelöltnek feltenném a kérdést, hogy az elmúlt hivatali időszakukban volt-e olyan lehetőségük, hogy megvédtek egy-egy tagállamot? Volt-e ilyen ö, helyzet? Aztán Caldera elnök úrhoz intézném a kérdést főleg. Volt egy olajvizsgálat szemvőszékkel kapcsolatban, egy csalással kapcsolatban a, a, a pályázatok írások ügyében. Helyén, vál, helyén álló az állítás, hogy az ügyvédi költségeket a szembevőszék átvette, tehát adófizetők pénzéből tette ezt az alapvizsgálat során, és mi az indoka? Mi volt ennek az indoka? Mert egy EU tisztviselő esetében általában ez nem feltétlenül helyén való eljárás. Aztán azt is arra is utalnék, hogy többször bíráltuk a különleges jelentéseket, mert ezek a rendkívül jelentések általában nem tartalmazzák azokat, amire szükség van ahhoz, hogy utána cselekedni tudjunk, azaz nem ábrázolják a probléma miben létét, hanem túl általánosak szerintem ezek a rendkívül jelentések, és voltak éppen az ellenmondásos eljárás révén a számbevőszék munkájához igazodnak inkább, mint a mi igényeinkhez. Hogy mit tennek, esznek annak érdekében, hogy jobb minőségi rendkívül jelentések íródjanak, amelyek nem simulnak annyira a számbevőszék munkájába, hanem inkább az eredeti célt szolgálják. Az is érdekelne, és minden jelölthöz intézem a kérdést, hogy, hogy ő független elemzést a hatékonyság érdekében lépjenek tovább, a számbevőszék szervezeti munkáját is módosítva esetleg ezek érdekében. Köszönöm a kérdést, mindennyiuk az intézték. Ez Perek úr kezdje a választ, és aztán a többiek következhetnek, ha lehetőleg röviden. Köszönöm. Az első kérdés helyén valóan azt kérdezt, arra utalt, hogy vajon volt-e alkalom arra, hogy én egy-egy tagállamot megvédtem volna. Válaszom nem. Nem volt ilyen. Aztán a rendkívül jelentések ügyében tett fel kérdést. Érdekes értékel, és ezt magam is úgy éreztem, hogy a rendkívül jelentések további javításra szorulnak, fejlesztésre szorulnak. Viszonylag rövid ö, működésem alatt is több területen volt ez érzékelhető. Először is úgy gondolom, hangsúlyt kell helyeznünk arra, hogy ezek a jelentések fókuszáltabbak, koncentráltabbak legyenek. Például most készítünk elő egy előzetes tanulmányt, az törékeny államok tárgyában én és a, a csapatom így, igyekszünk egy nagyon koncentrált módszertant alkalmazni esettanulmányok révén, amelyek kis területre hegyeződnek ilyen mérehatóak. Szerintem ez gyümölcsözőbb módszertan, mint a korábbiak, bár nem tudom, hogy sikerül-e így megírni a jelentést, de ez a tervem. A másik az, az időszerűség, az aktualitás kérdése. Értem, sőt, úgy gondolom, hogy a minőséget nem lehet engednünk, mert ha ezt tesszük, akkor egyszerűen nem lesz használható a munkánk. Ugyanakkor azon el lehet gondolkozni, hogyan lehet esetleg gyorsan reflektálni egy-egy szervezetről szóló rendkívül jelentést, ben a 18 hónapnál rövidebb idő alatt valamilyen gyorsabb reflexiókat is azért meg, megírni, illetve kiadni. Elnök, köszönöm. Pinkston úr, ha két percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az, ami az első kérdést illeti, soha nem kerestek meg belga ügyben, és én soha nem kértem ilyen feladatot, hogyha valaki megkeresne, akkor nem válaszolnék, azt mondanám, hogy nem tartozik rám. Tehát megpróbálok határozottan és egyértelműen válaszolni. Elképzelhetetlen az, hogy egy számvevőszégi tag például egy tranzakció auditálás során bármilyen ö, kérésnek engedjen, és nem volt erre példa az elmúlt hat esztendőben, tehát erről ennyit szeretnék mondani. Van pedig a másik kérdést, illetve nagyon fontos kérdésnek tartom. Véleményem szerint van még fejlődési lehetőség, és megpróbálom elmondani, hogy szerintem miről kell szólnia egy külön jelentésnek. Rövidnek kell lennie, mélyrehatónak és gyorsnak. Short, sharp and rapid. És azt hiszem, hogy ezzel még van dolgunk. Ami a szökőár jelentést illeti, időben elkészült ez a jelentést. Néha, és azt hiszem ezt elfogadhatjuk, néha egyáltalán nem könnyű. Például a külügyi szolgálatról, hogyha jelentést szeretnénk készíteni, akkor mikor készítjük ezt el most, vagy megvárjuk, amíg valóban teljesen kibontakozik a szolgálat, vagy a végén. Tehát nem mindig könnyű rövid, mélyrehatós, gyors jelentést készíteni. Az üzenet pedig a következő, nem Nem támogatom az úgynevezett audit típusú beszédet. Azt hiszem, hogy meg kell tanulnunk olyan üzenetet közvetíteni, amely olvasható, értelmezhető a képviselők számára is, és illetve az állampolgárok számára. Hogyha tudnak olyat írni, olyan cikkeket írni a Financial Times-ba, a gazdasági témában, amelyek értelmezhetők, akkor nekünk is ezt kell megtenni. Káldére úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Megpróbálok Gressle asszony kérdéseire válaszolni. 11 éve dolgozom a számövőszékben, és azt hiszem, hogy ez alatt tanúságot tettem arról, hogy egyáltalán nem vagyok részrehajló, úgyhogy az első kérdésemre válasz nem. Aztán a második kérdés a külön jelentésekre vonatkozik. És van itt egy kérdés, amire nem válaszoltam, amit a Szender asszony tett fel. Itt a kommunikáció problémáival szeretnék foglalkozni. Nagyon fontos az, hogy gyorsan teljesítsünk, kollégáim is gyorsan teljesítsenek, legyen ö, megfelelő minősége, tartalma ezeknek a jelentéseknek, és olyan nyelvezetben kell megírni ezt, ami mindenki számára érthető, önök számára is itt a képviselőházban, bárki számára, aki szeretné ezt elolvasni. A különleges vagy külön jelentések elfogadási módszere, széki módszerek, de ezek a pénzügyi szabályzatban benne vannak, és sajnálatos módon az elmúlt időszak alatt eh, nem tudtuk ezeket a kérdéseket, de amiket félig meddig ránk szabnak megválaszolni, és ennek persze kihatása van a minőségre. A lényeg az lenne, hogy úgy olyan jelentéseket, olyan anyagot adjunk ki, ami jobban lefedi a parlament szükségleteit. Lehet, hogy új termékekre van szükség, hívhatjuk ezeket jelentésnek, aminek az a lényege, hogy méreható, rövid, velős, ugyanakkor érthető jelentések szüledjenek, amelyek a módszertani követelményeknek megfelelnek, tehát szakmailag is minden szempontból fedhetetlenek, illetve érthetőek. Zapedov kérdésben. Nos, ezt a kérdést, ez a kérdés ugye már 20 éve e, zajlik, az Olaf e, vizsgálódásának eredményére várunk. tehát a munkatársakra vonatkozó szabályzat dönti, vagy határozza meg, hogy mi lesz ennek a végeredménye. Az OLAF vizsgálja tehát a kérdést, és a szék a szemvevőszék bírálta a, az Olaf módszereit, és aztán a luxemburgi bíróság is a luxemburgi bírósághoz került el, és a vizsgálódás során a különböző szerződések odaítélésének módját vizsgálták, és ezzel körülbelül évi 6000 eurót sikerül majd megspórolni. Mi Csupán a szabályok szerint jártunk el, mi szerint az EU-s munkatársakat meg kell védeni, várjuk az eredményeket, ezt az ügyet a luxemburgi, luxemburgi bírósághoz is átutaltuk, ők ugye a kompetensek ebben, várjuk az eredményeket, és reméljük, hogy az igazságra hamarosan fény derül. Köszönöm. Köszönöm. Nekem az órára is figyelni kell. Három képviselő szeretett volna még kérdést feltenni, a listán szerepelnek. Azt javaslom, a három kérdés egy körbe tegyük fel. Mindenki két percet kap, és akkor a három szemvőszéki tag válaszolhat, és akkor a jelentéstevőnek is marad idő, hogy lezárja. Ivakova asszony szó. Ivanova a nevem, köszönöm elnök úr. Kérdésemet már voltak aki feltette jelentéstevőnk, ám visszatérnék a pénzügyi eszközök kérdésére, mert nagyon fontos a szakbizottságunk szempontjából. E héten írunk a Kokobun belül egy külön tanulmányt a pénzügyi eszközök szerepe az európai költségvetésben címmel, és Káder úr említette, hogy az európai pénzügyi stabilizációs mechanizmust a, ott követi a, a szembőszék, ám az ISM-mel mi a helyzet? 2013 után ez a két, eszköz, két átmeneti eszközt kiváltják, és a 60 milliárd egy része az ISM-ben úgymond hát feloldódik. Hogyan biztosítják azt, hogy a szemvőszék aktívan részt vegyen ebben a folyamban. Tudom, hogy a szerződések ezt megkövetelik, ám kérdésem az, hogy biztosítható-e az, hogy önök megtegyenek mindent annak érdekében, hogy a szemvőszék aktív szerepet játszon itt, mert mi azt szeretnénk, hogy az audit folyamatban jelentős szerepe legyen. Calvin úr, tehet föl kérdést. Köszönöm, elnök úr. Itt vagyok. Én csak Kader úrnak tennék fel a kérdést. Pixten úrral egyébként együtt működtem egy jelentésben, az Európai Uniós delegációk tárgyában nagyszerű tapasztalatokról számolhatok be, mély és pontos elemzés született. Ám kérdésemhez tennék vissza, térnék vissza, mennek címzette Kálderja úr. Jelenleg az audit tálás egy nagyon gyakran szabályozott szakma. Ön az auditor, európai, auditorok európai kamarának tagja, itt különféle hátterű szakemberek működnek. Ön szerint ugyanolyan ö, szakmai normákat kellene meghatározni az összes tag számára? Az auditálás nem politikai tevékenység, a politikusok itt ülnek a parlamentben. Az európai számvevő auditorkamara tagságához kellene bizonyos standardizált minimum szint, hogy annak tagja lehessen valaki. Ön szerint fontos ez? Köszönöm, Ódi úr a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is csatlakoznék kollégám kérdéséhez. Azt gondolom, hogy az Európai Számbevőszék a magatartási kódexet alkalmazza. tehát az általában a számvevőszékekre vonatkozó magatartási kódexet, és ezzel kapcsolatban két kérdésem van. Az egyik az érdekkülönbségek, hogyan működik ez, hogyha volt már ilyen problémájuk, hogyan oldották azt meg, illetve másodszorban pedig a hatodik cikkely, ami a kompetenciával foglalkozik. Nem tudom, hogy képzést kapnak-e a számvevőszéki tagok, folyamatos képzést. Ugye az a auditoroknak ez kötelező kell, hogy legyen, és milyen formában kapják ezt meg, vagy mi ez. Aztán van még egy kérdésem a Veszberg úrhoz. A szerződésben vagy egy nemzeti számvevőszék tagja kell, hogy legyen az ember, ami az ön esetében nem így van, vagy pedig az audit területén valamilyen minősítéssel, képesítéssel kell rendelkeznie valakinek ahhoz, hogy számvevőszéki tag legyen. Hogyha pedig megnézzük, megnézzük az ön életrajzát, akkor ezt nem látjuk. Szeretném önt arra kérni, hogy az audit területén jelezze, hogy milyen képesítéssel rendelkezik. Köszönöm szépen. Ha jól értem, akkor az első kérdés Caldera úrhoz intézte, a másodikat pedig Pinkston úrhoz. Nem fordítva, mondja a kérdés föltevő. Mindegy, mondja az elnök Caldera úr, kapja meg azt. Köszönöm, elnök úr, próbálom tartani a két percet. Remek, mondja az elnök. Ami a pénzügyi eszközöket illeti, ugye Ivako, Ivak, Ivanova asszony tette fel ezt a kérdést. az eurózóna tagállamiak számvevőszékeivel, tagállami számvevőszékeivel működünk együtt, velük próbálunk elérni valamit. Azt hiszem, hogy közösen tudunk kidolgozni egy javaslatot, így lehet az európai stabilitási mechanizmust követő eszközöket kidolgozni. És ugye az Európai Számvevőszék is tagja ennek az audit tanácsnak. Hogyha a javaslat nem áll meg, akkor ugye az Európai Szemevőszék auditálja az Európai Uniót. Az Európai Bizottságnak szerepe van a stabilitási mechanizmus életében, működésében, és természetesen a számvevőszék figyelemmel kíséri a bizottság fellépését. Tehát bármilyen pénzügyi eszköznek a sorsát nyomon követi a számbevőszék. Kálfin úr kérdése. milyen kritériumok alapján lehet valaki számvevőszéki tag? Ugye a számvevőszéki tagoknak különböző háttere van, és önmagában ez a tény, hogy különböző háttérrel rendelkeznek a tagok, ez csak hasznára szolgál a számvevőszéknek, hisz többféle tapasztalatot gyűjtöttek össze, vannak itt egyetemi oktatók, professzorok, miniszterek, központi, központi banki vezetők, vannak olyanok, akik a ö, államigazgatásból érkeztek, mint jó magam. Úgy vélem, hogy a tagállamnak tartozik az, hogy kijelöljék, hogyan lehet a lehető legjobb jelöltet kinevezni. Hogyha a szerződés abba az irányba mozdul el, mint például a bíróság esetében, ahol a bíróságnak, ahol a bíróság vizsgálja a jelöltek hátterét, ott azt tapasztaljuk, hogy ott is nagyon sokféle tapasztalatot halmoznak fel, vannak ott régi európai parlamenti képviselők, bírák, stb. stb. Nézzük az etikai kódexet. Felfrissítettük az etikai kódexünket az összes dolgozóra vonatkozóan, és ez egyértelműen kimondja, hogy bármilyen összeférhetetlenség ellen föl kell lépni, eddig semmilyen probléma nem merült fel ezzel kapcsolatban. Nos, van egy standard képzés, amin mindenkinek át kell esnie, ezen mutatóknak megfelelünk, ezt teljesítettük, és nyilván ebben az évben is sikerül ez majd. Köszönöm. Köszönöm. Pinkston úr, két percben. Igen, nagyon röviden, elnök úr, hogyha megengedik, akkor válaszolnék Ódi úr kérdésére, de először Kárfén úrnak szeretném megköszönni a kedves szavait, és biztosítani arról, hogy kölcsönösen gondolom ezt. Nézzük, Odi úr, a magatartási kódex. Azt kell, hogy mondjam, hogy eddig senki nem keresett meg az elmúlt időszakban összeférhetetlenségi problémával. Tehát ez a, ez a probléma egyáltalán nem merült fel eddig. De azt kell, hogy mondjam, hogy a számvevőszék tagjának a feladata eléggé egyértelmű, az állampolgároknak, az adófizetőknek az érdekeit kell képviselnie és megvédenie, és ez a feladata. Ami pedig a képzést illeti, a kompetenciát illeti, nem tudom, hogy ez benne van-e az önéletrajzomba, de <laughs> akkoriban, a múlt évszázadban részt vettem egy belső belga versenyvizsgán, illetve egy pénzügyi ellenőrzési versenyvizsgán is, ez paralel módon folytak, folyt ez a két versenyvizsga, és a belga számvevőszék tagjává váltam azért, mert a versenyvizsgán én voltam az első helyzete, helyezett, és ez egy nagyon konkrét feladatokat, konkrét köröket felölelő versenyvizsga volt, és nagyon is szigorú hogyha finoman akarok folyam, fogalmazni. Tehát auditorra váltam a belga számvevőszékben, de természetesen, ahogy ez Belgiumban működik, e, a pénzügyminiszter, illetve a miniszterelnök helyettes megkeresett, hogy csatlakozzak a kabinetjükhöz, és e, ugye ez így működik e, nálunk, ha nem is így van ez Franciaországban vagy más országokban. Tehát a pénzügyi területen nagyon sok feladatot betöltöttem egy másik kalappal a fejemen. Ami pedig a képzést illeti, esetleg megemlíteném, hogy a harmadik kamarában nálunk minden évben a harmadik kamara tagjainak egy szemináriumot rendezünk egy konkrét témában és ezt egy nagyon jó megoldásnak tartom, hiszen így egész nap együtt vagyunk, együtt töltjük a napot, együtt ebédelünk, ez eszmecserére, folyamatos eszmecserére és képzésre ad lehetőséget. Ez a válaszom, tisztelt elnök úr. Would you like to say something? Köszönöm. Veszberg úr, hozzátenne valamit? Köszönöm. Igyekszem rövidre fogni. A kérdésem, ami engem illetett konkrétan, az a, a, a szakmai hátteremmel és az életrajzommal foglalkozott. Visszatekintve szakmai pályámra, és hogy mi volt a, leg, a legfontosabb a mostani munkám tekintetében. Hát általában a hátterem, ugye a gyakorlatom tekintetében az ügyvezetői gyakorlatom. Látják az életrajzomban, hogy a pályám nagy részén a menedzsmentben, különféle ügyvezetői munkakörökben dolgoztam, ez azt jelenti, hogy tapasztalatom van nagyon sokféle szakértő, terület szakértőinek koordinálásában, hiszen akinek az ügyvezetésben van gyakorlata, az, az a gyakorlat abban áll, hogy mások szakértelmét hogyan tudjuk optimalizálni és úgy összehangolni, hogy az előre vigye a testület ügyét. Ebben azt hiszem, remélem jó vagyok, és szeretem is ezt a munkakört. A másik dolog, amire támaszkodhatok, az a svéd közszektorban és általában a közéletben vállalt szerepem. Itt is auditáltam, és szerintem fontos egy audit ö, szervezet számára az is, hogy olyan emberek dolgoznak itt, két korábban auditáltak, és akik voltak nem csak végrehajtói, hanem alanyai is auditálásnak. Ájala asszony, szeretné összefoglalni? Presidente, para terminar. Köszönöm szépen, elnök úr. Végszóként Szeretném megköszönni a kollégáim kérdéseit, megfigyeléseit. És még valamit szeretnék fűzni az utolsó megjegyzésekhez a szakmai tudással kapcsolatban. Kadero úr, tudom, hogy a számvevőszék tagjainak előnyére válik az, illetve a számvevőszék működésének előnyére is válik az, hogyha többféle háttérre rendelkeznek a, számve, a számvevőszék tagjai, auditorok, szakértők, stb. stb. Ugyanakkor ugye halljuk az utcemberének szavát, sokszor az úgynevezett szakmai kormányokat támadják. Ezek nagyon érzékeny kérdések. Véleményem szerint mindenképpen szükség van a vélemények sokféleségére a számvevőszéken belül. Ez igenis a számvevőszéket szolgálja, és megvan ez a sokféleség a, a számvevőszék. Remélem, hogy a jövőben is meg lesz ez a vélemény sokféleség, vagy háttér tapasztalat sokféleség, és ez mindenképpen gazdagítja majd a lehetőségeket. Remélem, hogy nem csupán úgynevezett szakértői számbevőszék áll majd össze. Megköszönöm a válaszokat, és rövidesen döntést hozunk majd. Elnök, köszönöm. Ezzel a három jelenlegi szembevőszégi tag meghallgatásának végére értünk. Most pedig három percre felfüggesztem, vagy négy percre felfüggesztem az ülést. Jó, köszönöm. En plus, il n'y a pas de montre dans cette salle. Je, je me suis rendu compte, I reopen this meeting. If you could resume your seats. Folytatjuk az ülést, kérem foglaljanak helyet. Üdvözlöm Otbo urat. A Dán hatóságok, ők nevezték meg jelöltként. Azt javasolnám, hogy 5 percben fejtse ki nézvé, nézeteit, utána pedig a jelentéstevő következik. Ezt követően pedig a képviselők kapják meg a szót. 40 percünk van erre. Tessék, ott, úr. Thank you very much. And you can speak any language you like. Köszönöm szépen, és az elnök azt mondja, hogy bármilyen nyelven beszélhet. Ma délelőtt angolul fogok beszélni, ezt a tanácsot kaptam, de hogyha Dán kérdést kapnék, akkor Dánul fogok válaszolni. Nagy öröm számomra, hogy ismét eljöhettem a szakbizottsághoz, az Európai Számbevőszék tagja, tagjelöltjeként. Már egy pár alkalommal eljöttem önökhez, 2007-ben utolsó alkalommal, az, a Dán Költségvetés Ellenőrzési Bizottság delegációjában. Nagyon örülök tehát, hogy ismét itt lehetek, és remélem, hogy az Európai Számvevőszék tagjának választanak. A közpénzek auditálásában tevékenykedtem, és egy négy éves négy éves időszak kivételével, amikor Luxemburgban a számvevőszékben dolgoztam. 95 óta a Dán számvevőszék elnöke vagyok, és hozzá szoktam a politikai bizottságokkal való közös munkához. Dániában azt tapasztaltuk, hogy a közpénzekért felelős bizottság a parlamentben kérdéseket tehet föl a számvevőszéknek, illetve nekik tartozom beszámolási kötelezettsége, létfontosságú tehát az auditálási munkának létfontosságú fel, része az, hogy a bizottsággal jó munkakapcsolatot ápoljunk. Nos, két dologra szeretnék, két dolgot szeretnék kiemelni a karrieremből. Dánia éves jelentést készít, ahogyan önök is tudják, és éves véleményt az európai kiadásokról és bevételekről, ezt már öt éve így tesszük. És az európai pénzforrások rendkívül fontosak Dánia számára, illetve Dán szakpolitikák számára, ezért éves jelentéseket készítünk, és ez a, egy véleményt tartalmaz, ugyanúgy, ahogy az Európai Számbevőszék készíti a jelentését. Tehát a formátumon megegyezik. Külön forrásokat alokálunk az Európai Uniós ügyekre, tehát nagy, ö, nagy figyelmet szánunk az európai pénzforrásokra. A Dán szakbizottság, a parlament nagyra értékeli ezt a számbevőszéki jelentést, és ez rámutat arra is, hogy milyen területeken van szükség fejlődésre. Meggyőződésem, hogy az a tény, hogy az Európai Uniós kiadásokra és bevételekre összpontosítottunk, ez javította az alapok kezelését Dániában, illetve az ellenőrzések minőségét is, valamint általánosságban véve a kiadásokat is javította, és a bevételek begyűjtésének begyűjtését is. Ezen kívül szeretném felhívni a figyelmeket arra, hogy egy audit intézmény, egy tagállami audit intézmény együtt kell, hogy dolgozzon más országokkal, kollégákkal. Mindenki ismeri a saját országát, de nem dolgozhatunk elszigetelten. Ez azt jelenti, hogy más országbeli kollégákkal kell összemérni a tevékenységünket, és ez nagyon fontos prioritás volt a számunkra. Tanulni kívánunk más kollégáktól, és információt, cserét szeretnénk előmozdítani velük, különösen az Európai Számvevőszékkel. Az elmúlt nyolc esztendőben az auditok, auditorok számára egy standardot alakítottunk ki, és tavaly a közpénzek auditálásában egy standard rendszert hoztunk létre, és fogadtunk el. Ez pedig azt jelenti, hogy az audit, audit hatóságok világszerte használhatják ezeket a standardokat, és ezáltal meggyőződhetnek arról, hogy az elfogadott megfelelő szabványokat alkalmazzák. Hozzászoktam a függetlenséghez. Ugyanúgy, mint az Európai Számvevőszék is ezt mondhatja, hasonló, hasonló követelményeknek kellett eleget tennem a függetlenség, a független munkaterületén. És azt hiszem, hogy a számvevőszék nagyon fontos érdeke az, hogy kiváló kiváló együttműködés biztosítson a Költségvetés Ellenőrzési Bizottsággal, ahogyan a mi esetünkben Dániában is a politikai szakbizottsággal jó munkakapcsolatot tápolunk a jelentések kapcsán. És végül utolsó megjegyzésem a bevezetőben. Azért szeretnék számvevőszégi tag lenni, mert szerintem kihívást jelent a nemzetközi munka. És fiatalabban fiatalabb koromban eh, mindig a számvevőszéket tartottam szem elől, gondolván, hogy egyszer visszatérek majd oda. Az európai válság időszakában az európai számvevőszéknek, illetve az audit hatóságoknak nagyobb feladatot kell teljesíteniük, és közös munkát kell végezniük. Ennek a fejlődésnek, ennek a követelménynek szeretnék én is részese lenni. Azt szeretném látni, hogy a számvevőszék egyre jobba, jobban együtt tud működni a nemzeti audit hatóságokkal. És azt hiszem, hogy ez egy olyan fejlemény, amelyet mindannyian várunk. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez ennyit kívántam elmondani bevezető. As well, Mrs. Ayala Sender. Ayala Sender asszony teheti fel a kérdéseit. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm Odbo úrnak ezt a tájékoztatást. valóban az életrajzában. Láthatjuk azt, hogy valóban sokat dolgozott függetlenül. A Dán kormányban is működött. Nos, kérdésem, hogy a szembevőszék elnökeként milyen tapasztalatai voltak, Egy hatalmas építkezés kapcsán egy botrány alakult ki Dániában, és a számvevőszék akkor, illetve az audit hatóság akkor elismerte, hogy nem követte nyomon megfelelően, vagy nem követte eh, azon hivatalos szabályokat, amelyek követnie kellett volna az építkezés során. Körülbelül egy milliárd dollárnyi összegről van szó, de nem tudom pontosan, mert nem találtam pontos összeget. Említett, hogy a parlamentjének, a parlament költségvetési bizottsága úgy nyilatkozott, hogy akkor az audit hatóság hibát követett el. Ez kisé aggasztó. Dánia valóban sok esetben példaértékűen jár el. Nos, önnel kapcsolatban fölmerül a kérdés, hogy körülbelül egy évvel ezelőtt el kellett ismernie, hogy hibát követett el egy hatalmas épület felállításánál, és ennek költségvetési kihajtásá is lett. Nos, ez a kérdés aggaszt minket, és szeretném, hogyha igazi választ adna arra, hogy mit gondoljunk erről. A Dán sajtó azt a gondolatot vetette fel, hogy ön próbál elmenekülni Dániából, hogy kihúzza magát ezen eset következményei alól. Kérem, hogy válaszoljon erre a kérdést. Mr. Arbo, you have the floor. Tessék, ott, Bór, kérem válaszoljon. Köszönöm. Néhány évvel ezelőtt valóban a Dán TV új székházat épített, és több, épületet, e- több épület esetében is túlköltekeztek. Amikor a költségvetésük 85 százalékát fölhasználták, akkor már megvolt az épületek 85 százaléke. Mi naívan akkor úgy gondoltuk, hogy most már biztonságos a hely, helyzet. Nem fognak, nem lesz komolyabb gond. Sajnálatos módon azonban nem ez volt a helyzet. Az audit, biz, audit bizottsággal együtt a vállalat együtt tanult a helyzetből, de most már ez a múlté. Való, valójában mindenki követel hibákat, akkor én is követem el hibákat, és hogyha valaki a szemvevőszék tagja, vagy audit bizottság tagja, akkor is előfordulhat ez ilyen. Véleményem szerint ennek az esetnek egyáltalán semmi köze ahhoz, hogy most az európai szemvevőszégi tagságra pályázni. Elnök, köszönöm. Sandergaard úr. Ja, tak. Velkommen. Jeg, jeg har to spørgsmål, øh, som jeg vil stille. Øh... Köszönöm szépen, jó reggelt, két kérdésem van. Az első kérdés az írásos válaszokra vonatkozik. Az eredmény alapú auditálás témájában azt mondta, hogy nem minden Európai Uniós tevékenység rendelkezik megfelelő mutatókkal ahhoz, hogy a számbevőszék ezt megfelelően auditálni tudjon. Hát ez egy elég súlyos probléma, mert ez azt jelenti, hogy az eredmények hatékony auditálása nem történhet meg. Szeretném, hogyha erre részletesen választ adna, elmagyarázna, hogy ez miért van így. A második kérdésem közvetlenül kapcsolódik a számvevőszéki poszthoz, hogyha megnézzük az ön életrajzát, akkor azt látjuk, hogy más jelöltekkel ellentétben a Nemzeti Számvevőszék tagja volt, és együtt dolgozott a nemzeti hatóságokkal, azonban nem volt politikai karrierje. Ez ugye nem jelenti azt, hogy nem volt részes ilyen politikai ügyekben. Ugye megemlítették itt a, ezt a televíziós épületet, ennek az ügyét, de vannak nem olyan messze nyúló esetek is, például kórházak ügye, ahol a kormány jelentős pénzeket fizetett ki kórházaknak. Ezt kritika, ezzel, ezt kritika érte, azért, mert az információ nem jelent meg időben, illetve a kormány pedig azzal, azt, azt a kritikát, azzal a kritikával illette önt, hogy egyáltalán nem tárta föl az információkat. Dán jelöltként a kérdésem pedig az, hogy hogy szeretné-e megerősíteni a nemzeti számvevőszékeket. In Danish, so I switch to Danish now. Dánul fogok válaszolni ezekre a kérdésekre. Köszönöm szépen, megköszönöm a kérdéseket. Az első kérdés a támogatási programokhoz kapcsolódik, és ilyen tevékenységekhez. Vajon ezek megfelelnek-e a célkütőzéseknek és eredményeknek? Véleményem szerint, és ez Dániára és az EU-ra is értendő, hogy eredmény, az eredményre nem eléggé figyelünk oda. Politikai és közigazgatási szinten nem világos az, hogy milyen eredményt kell elérnünk, és, és a pénzeket megfelelően használtuk-e fel. Túlságosan az input oldalra koncentrálunk, magákra a tevékenységekre, az eredményekre, a hatásra kevésbé szoktunk odafigyelni. Azért utaltam erre a kérdésre az írásos válaszaimban, mert Dániában a Dán projektekkel kapcsolatban ö, ugyanarra jutottunk, mint az EU-s projektekkel kapcsolatban. Hogyha a Dán számvevőszék engem jelölt meg, vagy engem nevezett meg jelölként, akkor az szerintem nem azt jelenti, hogy meg akarnak tőlem szabadulni, hanem ahogy Szon- Sondergaard úr is mondta, hogy ha az ember felelős munkát végez egy adott ország számbevőszékében, akkor a illető ország kormányát, kormányának tagjait sokszor kell kritizálni. Például az egészségügyi minisztert is kritizálnunk kellett. Ez az eset, amit ön említett, úgy zárult le, hogy a parlament támogatta a számbevőszéket, tehát véleményünket helyben hagyták. Hogyha ha az ember olyan információt használ fel és közöl, amit joga van, amihez joga van hozzájutni és közéteni, akkor ezzel semmiféle probléma nincsen. Elnök, köszönöm szépen, Ivanova asszony következik. Köszönöm, elnök úr. Én ilyen részletesen azért nem követtem a Dán politikát, úgyhogy kicsi más jellegű kérdéseket tennék fel. Az első úgynevezett külső jelölt a mai napon, és remélem, hogy új, friss gondolatokkal gazdagíthatja majd a számvevőszéket a Dán számvevőszék tagjaként van rálátása erre a feladatra. Ön szerint mik a legnagyobb kihívások jelenleg az Európai Számvevőszék előtt? Belső vagy külső akadályok jelentkeznek-e majd ön szerint leginkább? Thank you very much. Köszönöm. A számvevőszék előtti kihívás az, hogy a nemzeti hivatalokkal, számvőszégekkel jobban együtt tudjon működni. Az, hogy az Európai Számvőszék jobban tudjon támaszkodni a tagállami kollégek munkájára, lehetővé téve az ECA számára azt is, hogy több forrást tudjon fordítani a még fontos feladatokra így a jövőben, például a pénzügyi válság okozta feladatok ellátására, ahol az Európai Számvevőszék szorosabban egyet kell működjön a nemzeti audit hatóságokkal, és ezt örömmel látom. És az Európai Parlament is része kell legyen ennek a folyamatnak a jövőben. Pótkérdés. Egy apróság talán hallottuk, hogy a nemzeti számvevőszekkel kell együttműködés fontos, ám az Európai Parlamenttel, meg a Kukubu tagjával való együttműködésről nem sokat beszélt. Ezt hogyan képzeli el, hogyan látja? No, az Európai Parlamentet a legfontosabb eh, résztvevőnek és partnernek tartom a szemvőszék részéről, hiszen a szakbizottságuk, a Kokobu eh, várakozásai, eh, elvárásai nagyon fontosak a szemvőszék számára. Úgyhogy nincs is más lehetőség, mint hogy kiválóan együttműködjünk önökkel. Azt is belátom, azt is látom, hogy a, a, a Kokobú, ahogy a, a Dán Parlament hasonló szakbizottsága is, több időt kell szenteljen a pénzügyi válságról való jelentéseknek és beszámolóknak. Ez mindenképpen kihívás az ESZA számára is, az, hogy megfeleljen a kokobuk elvárásainak. Thank you, Mrs. Kressler. Köszönöm, Gressler asszony. Köszönöm szépen. Ott folytatom, ahol Ivanova asszony abba hagyta. Én is úgy gondolom, hogy minden, ami előttünk van, voltak éppen egy nem teleírt lap, ami kár, mert az együttműködésünk alapján úgy látom, hogy nem. Ugye 2004-ben is már 20 számvőszögi tagot neveztünk, ki nagyon nagy ígéret tehát jelentét mindegyik, vagy örültünk ennek, aztán végül is nem mindegyik vált be, mert nem minden ígéret vált valóra. Úgyhogy ezért is volna jó, hogyha dokumentáltak volnának ezek az ígéretek, ink erős teljesebben, mint ahogy itt áll. Aztán a, a, a főtitkára, a számvőszék főtitkára e, az a poszt, amiről beszélt, aztán a, a Dániával kapcsolatban, az épület ügyében, a épület sztoriával kapcsolatban mi Dáni álláspontja, amelyről Ayala Sándor asszony is beszélt. Aztán a Dán számbevőszék és ön személy szerint hogyan látta és hogyan foglalkozott a dániai ö, társfinanszírozás kérdéseivel. Nagyon sokan ö, bosszankodtak a Bornholmi ö, vízisi beruházással kapcsolatban. 2008. decemberében a Bornholmi síliftet a brit kormány a legostobább európai beruházásnak nevezte, hiszen Bornholmban sosem esik a hó szerinte. Fischer Bólasszony, akkor biztos, a, azt mondta, hogy a Dán állam ugyanakkora összeggel járult hozzá ehhez a beruházáshoz, mint az Európai Unió. Aztán egy utótanulmány is született, amely jóvá hagyta a Bornholmi sílift felújítását. Ezzel kapcsolatban tehát hogy alakul Dániában a EU pénzek kiadásának ellenőrzése, amikor ilyen szembeszökő példája voltak a rossz gazdálkodásnak? You have the floor. Yes. Öné ezt. Well, your starting point was... Azt hiszem, hogy azzal kezdte, hogy pontosabban és időben kell majd kéne az Európai Parlament ezen szakbizottsága felé jelentenünk, beszámolnunk, teljesen igaza van. Remélem, hogy ki tudom eléged, elégíteni majd igényeiket ezzel kapcsolatban, megpróbálom ezt majd elérni. Visszatérvén arra a kérdésre, amit Szender asszony említett. Ha a szembevőszék hibázik, pániában arról mindenki tudomást szerez, hiszen az újságok az első oldalon hozzák ezt. A parlament is tudja ezt, a média is tudja ezt. Ha jól tudom, akkor 16 éves pályafutásom alatt egyetlen nagy hibát ejtettünk, sok kisebb hibát is, de egy igazi hibát. Mint említettem, akkor voltunk túlságosan naivok, amikor úgy véltük, hogy rendben van ez a vállalkozás, ez az építkezés, a TV székházának építkezése, hogyha a költségvetés 85%-ának el, elköltése után már állt az épületek 85%-a. De egyébként semmit nem próbáltunk elrejteni. A Dán sajtó mindenről beszámolt valójában jó hírnek is vehetjük azt, hogy a számvevőszék hibázat, ami a síliftet illeti. Erről az esetről nincs tudomásom, de valóban butaságnak tűnik, hogy ilyen területen építsen valaki síliftet, ez egy balti tengernek egy kis szigete, nem igazán esik ott hó. Már az is őrültség, hogyha valaki egyáltalán a sílift építésére gondol ugye silifteket az ember néha épít, és akkor akár műhóval is lehet őket működtetni, de ez butaság lenne. Ingeborg. Azt is megkérdeztem volna, hogy követelték-e Dániában, hogy lépjen vissza a posztjáról. No. Nem. semmi ilyen követelés nem volt. 16 év, ha 16 év alatt valaki egy hibát elkövet, ahogy az előző kérdésre is válaszoltam, nem volt az a benyomás, hogy bárki meg akarna szabadulni tőlem Dániában. Lehet, hogy naív vagyok, ha azt gondolom, hogy a Dán parlament a jelölésemet azért hagyta jóvá, az ESZA-hoz való jelölésemet, mert erősíteni akarta az európai szemvőszéket, és nem azért, mert meg akartak szabadulni tőlem. Köszönöm. Van-e további képviselő, aki kérdést szeretne feltenni? A végén ő megkapja majd bizonyal a jelentéstevőként. Más nem kér, akkor mégiscsak ajánlászolni a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Kicsit meg vagyok lepve. Hogyha a sajtó a szemvevőszék súlyos hibájáról tudósít, hát az lehet, hogy átláthatóság és kommunikáció szempontjából jó hír, de hát a szemvevőszéknek komoly felelőssége van mi önt azért vegy, vetjük most gorcső alá, hogy megnézzük, hogy képes-e arra, alkalmas-e arra, hogy az Európai Számvevőszék tagja legyen. Nyilván van valami felelőssége abban, hogy kialakult ez a, ez a probléma, hogy hibát követett el a Dán számvevőszék. Egy szép dolog az átláthatóság, mert a kommunikáció, meg hogy minden egyes Dán polgár tudomására juthat az, hogy a számvevőszék hibázott. Tehát ki fogja a hibáért a felelősséget vállalni? Ön volt akkor a számvevőszék elnök, ez egy nagyon súlyos hiba volt. Szép dolog, mint mondtam, az átláthatóság, de szerintem ez emellett mindenképpen kell bele arról is beszélni, hogy kié a felelősség. És ugye pár évvel ezelőtt elismerte az is, hogy az építkezéssel, a TV székház építkezéssel kapcsolatban elkövetett egy hibát, hiszen nem alkalmazta a kötelező szabályokat, most pedig itt azt kéri, hogy az Európai Számvevőszék tagja legyen? Lehet, hogy a Dán kormány meg akar erősíteni az Európai Számvevőszéket, de mi itt azt vizsgáljuk, hogy mivel gazdagíthatná önt az Euró, ön az Európai Számvevőszéket, nem tudom, hogy az ön felelősség tudatáról mit gondoljunk. Szép dolog az, hogy mindenki szeme láttára és füle hallatára elismeri, hogy hibázott, de hát miért történt ez a hiba? Mi történik akkor, hogyha jövőre is egy ilyen súlyos hibát követel, és már nem a Dán, hanem az európai költségvetésre? Szép dolog, hogyha jövőre is elismeri majd a hibáját, de hát miért kell elkövetni hibát? Úgy látjuk, hogy az egy évvel ezelőtti hibával kapcsolatban nem ö, ismerte el megfelelően a felelősségét. Kicsit nyugtalanító tehát a helyzet. Mi történik akkor, hogy a jövőre hibázik, majd azt fogja mondani, hogy nagyon sajnálja? Mr. Otlop. úr. Nos, teljes felelősséget vállaltam. Teljes felelősséget vállaltam az érintett kérdéséért, 2006-ra megy vissza ez az ügy, nem tavalyi. Tehát ez az eset 2006-ban történt, azon vállalat auditálásához, 2006-os auditálásához, amelyre szó van. És amikor az igazgató tanács kért jelentésben nem volt megfelelő megfogalmazás, mert úgy gondoltuk, hogy az épület biztonságos állapotban van, és így fordultam a közvéleményhez, és azt mondottam, nem jó a megfogalmazás jelentésünkben, úgy gond, mert úgy véltük a jelentésünk alapban, hogy a vállalat tudja tartani a vonatkozó költségvetést, és nem tudták tartani. Mint mondottam, teljes felelősséget vállaltam a akkori Dán számvevőszéki tagként ezért a jelentésért. Mint mondottam, ez 2006-ra vonatkozott, nem, tavaly, nem a tavalyi évre, és nem volt kérdéses az, hogy ki a felelőse annak az auditvizsgálatnak, én voltam a felelőse. Köszönöm. Ajala asszony, még egyszer. Igen, valóban 2006-ban kezdődött ez az ügy, de utána különböző megszorítások követték ezt a problémát, tehát a köztévének a költségvetését meg kellett meg, ezzel kapcsolatban megszorítások voltak. 300 ezer koronát vettek el a köztévétől 2009-ig. Az ügy valóban 2006-ban kezdődött, de utána megnyírbálták a költségvetést azért, hogy ezt a, ezt a hibát valahogyan kiigazítsák. Ezért aktuális gyakorlatilag még ma is ez a kérdés. Pontosan ezért mondtam ezt, hogy nyugtalanít minket ez a probléma, nem tudom, hogy a hiba elismerése megfelele a megfelelő felelősség tudatnak. Esetleg le is kellett volna mondania? Köszönöm. Isten, Adbó. Adbó úr. Köszönöm. Nos, úgy gondolom, azért figyelembe kell vegyék, nem én voltam a, a kivitelezért felelős ember az épület kivitelezésért. Én auditor voltam, én az audit vizsgálatért vállaltam felelősséget. Úgy gondolom, ugye az ön megfogalmazása egyre inkább arra utal, mint hogyha én lettem volna az épület kivitelező, én lettem volna a felelős kivitelező. Én az audit vizsgálatért voltam felelős, ami az évek során a nemzetközi standardeknek megfelelően történt. Mint mondottam azonban, a egy évben, az éves jelentésben volt egy hiba, amikor úgy véltük, hogy az éves költségvetés a beruházásra vonatkozóan megáll. Itt hibát követtünk el, ezt azonnal bevallottam, vagy rámutattam. Tehát úgy gondoltuk, hogy rendelkezésre a költségvetés elégséges lesz ahhoz, hogy befejezzék a beruházást. Ám a túlköltekezés nem az audit vizsgálat hibájából történt, hanem a kivitelező hibájából. Elnök, még ha valaki kér szót, ha nincs ilyen akkor lezárjuk, és néhány percre zárjuk az ülést. corto. Hm. Hm. Hm. Entonces, eh, Ricardo,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 Could I ask everybody to resume their seats again? Szeretnék mindenkit arra megkérni, hogy foglaljon helyet. I reopen this meeting. Folytassuk az ülést. Ramon. Hú. Üdvözlöm Juan Francisco Corona Ramon urat. A spanyol kormány nevezte meg őt, jelölte ki őt, hogy mint az Európai Számövőszék jövőbeli tagját. A szokásnak megfelelően itt a szakbizottságban. 5 percre megadom a szót Korona Ramon úrnak. Kérem, számoljon be arról, hogy milyen elképzelései vannak új, vagy lennének új posztján. Tessék. Eh, muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Que se me ha concedido. Eh, Ebben az öt perces intervallumban megpróbálok válaszolni a kérdésekre, illetve bemutatom magam. Szakértői múltal rendelkezem. Audit kérdésekkel foglalkoztam, illetve az állami háztartással foglalkoztam tanulmányi befejez, egyetemi tanulmányai befejezése után a Barcelona Egyetem államháztartással foglalkozó tanszéken helyezkedtem el, utána pedig versenyvizsgákon nyertem el különböző posztokat, végül pedig 1993-ban a spanyol rendszernek megfelelően a legmagasabb pozíciót sikerült elérnem, taszékvezető vezető lettem. Számos egyetemen oktattam, állami, illetve magánegyetemeken is, Barcelonában, a Baleári szigeteken, illetve egy, idősz- egy időben a távoktatásban is részt vettem. Szakmai munkám nagy része oktatásban, kutatásban merült ki, mind az államháztartás területén. Számos nemzetközi projektben dolgozhattam. Kiemelném a dél-amerikai projekteket, az ö, dél-amerikai fejlő, fejlő, fejlesztési bankkal való együttműködést, de számos más kormányjal is együttműködtem sokan, sok kormány megbízott engem különböző feladatokkal. Auditorként kezdtem el dolgozni, tehát közigazgatási tanulmányaim végeztével Grand Thorntonban voltam kezdő auditor, utána pedig vezető auditor, és és el kell szám, be kell számolnom arról, hogy egy hivatalos szervezet született meg Spanyolországban, ez a ö, okleveles auditorok kamarája, ezért született ez a szervezet az, hogy kötött normák vonatkozzanak a spanyol auditorokra. Aztán a, gazdas, a közgazdász kollégiumokkal kapcsolódó szervezetet is kialakítottuk, és a szakmai pályafutásom során a auditálásban különböző területeken dolgoztam. Például hat évig dolgoztam a pénzügyi elemzők vezetőségében, én voltam az auditor, az auditorok képviselője az elemzők között. Nagyon szakmai jellegű tehát a hátterem. Az évek során nagyon gyakran kellett együttműködnöm a spanyol kormányjal, különböző parlamenti ciklusok alatt, és miután katalán vagyok, a generalitáttal, a, a katalán kormányjal is nagyon sokszor együttműködtem. Megköszönöm a mai lehetőséget, és remélem, hogy a jövőben jó munkát végezhetek az Európai számbevőszékben. miután az államháztartási kérdésekkel foglalkoztam eddig életemben, nagyon fontos lenne, hogy ha ezt a feladatot végre tudnám hajtani. Köszönöm. Thank you very much. Köszönöm. Most pedig a jelentéstevő asszonyt, Ayala Sender asszonyt illeti a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Megköszönöm Koral Ramon úrnak, hogy bemutatta önmagát. Nos, valóban meglepő az ön háttere, hiszen nagyon szakmai jellegű ez. Az egész világon dolgozott különböző egyetemeken, kutatással is foglalkozott, stb. stb. Ön, hogy amikor kérdéseket tettem föl arról, ön, másoknak arról, hogy ön milyen munkát végzett, mindenki azt mondja, hogy kitűnő, Ön, mint, ön ugye a szocialista kormányokkal eh, dolgozott együtt, és a, a Futur nevű katalán intézetben is dolgozott. Ha jól látom, a FAIS, ha jól tudom, akkor ez a FAIS katalán eh, részlege, és ennek az elnöke Asznár úr. Megkérdezem tehát, hogy ezen alapban milyen munkát, milyen tevékenységet végez, pontosan mit jelent ez? Aztán a katalán kormányal való együttműködésével kapcsolatban szeretném megkérdezni azt, mert hogy itt ilyen kérdéseket szoktunk feltenni, tehát mit tenne ő, ha kinevezik szamvevőszégi taknak, mit tenne azért, hogy az auditálás a regionális kormányok esetében még jelenjen, hiszen a regionális kormányok is részesülnek uniós támogatásban. Nagyon meggyőző az ön szakmai, oktatói, kutatói tevékenysége. A munka ezen része érdekelne tehát a regionális kormányok auditálása. Kérem válaszolni ezen két kérdésre. Természetesen. Eh, eh, Elnézést, elnök úr. Tehát az első kérdésre válaszolnék. Helyes információval rendelkezünk, ezen kérdéseket nem szoktam a, a CV-ben föltüntetni, hiszen gyakorlatilag se nem oktatási, se nem szakmai kérdésről van szó, tehát azért az alapítványokról nem szoktak, nem szoktam beszámolni. Akkoriban az ipari miniszter Joseph Piqué és később ipari illetve később külügyminiszter dolgozott ebben az alapítványban, akit egyébként egyetemi ismerősem, az egyetemről ismerem, és utána a katalán kormányban is vállalt komoly posztokat. Mint barátom és kollégám kért fel arra, hogy ezt a munkát elvállaljam, szakmai életem során sosem volt semmilyen politikai kapcsolatom, bármely kormány keresett meg, mindig elvállaltam a munkát, és próbáltam munkámmal segíteni. Más alapban egyébként nem vettem részt, vagy alapítványban nem vettem részt, de ez véletlenszerűen alakult ki. A katalán kormányról tette fel a második kérdés. Nagyon jól ismerem ezt a ezt a kormányt, illetve hát nem csak a kormányt, hanem a katalán ellenzéket is. Néha a különböző média megnyilvánulásaimban kritikusan nyilvánultam meg a kormányokkal kapcsolatban. Nekem, mint államháztartással foglalkozó személynek az a feladatom, hogy azt keresem, azt nézem, hogy hogyan lehet a leghatékonyabban, legjobban elkölteni az állami vagy regionális pénzeket. Így aztán, hogyha szükségesnek mutatkozik, akkor teljes mértékben független, illetve szakmai módon bármilyen audit tevékenységet elvégzek, szóljon ez tagállami auditálásról, vagy a regionális auditálásról, természetesen csak akkor jöhet ez létre, hogyha ez megfelel az Európai Uniós és tagállami szabályoknak. Ugye az a célunk, hogy megerősítsük a kapcsolatot a tagállami, illetve regionális számvevőszékekkel való kapcsolatot. Véleményem szerint elengedhetetlen az, hogy ez megtörténjen, csak így lehet igazán hatékony és értelmes a számvevőszék munkája, csak így járhatja el a parlament is a feladatát. Köszönöm. Okay, then I know the... Rendben, most pedig a képviselőkhöz fordulok. Az első közülük Ingeborg Gressle. Köszönöm szépen, professz, Ramon professzor úr. Látjuk, hogy ugye dokumentumokból, hogy mivel foglalkozik, és érdekelne az, hogy jelenleg pontosan mivel foglalkozik. Voltak választások Spanyolországban, és a szocialista kormány veszített. A szerződések értelmében a kormánynak joga van arra, hogy egy jelöltet állítson. Most azonban ugye nehézség előtt állunk, új kormány van, és nekik ezt az előjogot megadnánk. A frakciómban népszerűtlen voltam magam is a jelölések kapcsán, mert voltak olyan esetek, amikor a, amikor a kinevezés előtt annyira nyilvánvaló volt az elkötelezettség egy-egy kormány mellett, hogy a ugye meghallgatása három nappal a választások után az új kormány ö, akarta kinevezni a saját jelöltjét. Tehát az ilyen elkötelezettségek kapcsán felmerülhet ilyen. Tehát kinevezt, ha kérdezem meg, ki jelölte önt voltak éppen, és vajon hogy egy új kormánynak joga van olykor a saját jelöltjét megnevezni, hiszen a spanyol kormány most fog felállni az új spanyol kormány, úgyhogy talán indokolt ez a kérdés feltevés talán érdemes lett volna várni ezen nevezésével, jelölésével ezen körülmények ismeretében. Ami pedig az Európai Parlamenttel való kapcsolatokat illeti, a számbevőszék Luxemburgban működik, elég messze tőlünk. Vannak-e olyan törekvései, mi szerint közelebb szeretnének kerülni a parlamenthez, és vajon milyen háttere van az európai parlamenti képviselőkkel való együttműködés terén? Elnök, most azonnal válaszolna? Con respecto la... Ami a jelenlegi szakmai tevékenységemet illeti, ez kettős, így jellemezném. Egyrészt technikai igazgatója vagyok, vagy szakmai igazgatója vagyok a Családi Vállalkozások Intézetének, ezek a nagy családi vállalkozásokkal foglalkozó, ez egy nagy családi vállalkozásokkal foglalkozó ö, intézet vagy testület, szakmai tanácsadással foglalkozunk, másrésztről pedig a barcelonai magánegyetemen oktatok, államháztartási órákat tartok, gazdas, a közgazdász, a politikatudomány, illetve jogász képzésben ezen az egyetemen. A második kérdése két dolgot válaszolnék. Egy részben szakmai, részben jogi, jelent jogi típusú választ adnék. Nos, ahogy azt a cv is olvashatják, vagy önéletrajzomban láthatják, hogy nem azért vagyok itt, mert egy párt tagja voltam, hanem azért, mert szakmai életutam ide jutatott el, audit tevékenységben, illetve államháztartási tevékenységekben. Büszke vagyok arra, hogy 84 óta együttműködtem több esetben kormányokkal, minden egyes olyan kormányal, amelyik megkeresett, a Felipe González kormányával, Aznar kormányával, és aztán Zapatero kormányával, Katalóniában, Katalóniában ugyanez volt a helyzet, minden egyes kormányjal együttműködtem. Nem azért kértek fel különböző feladatra, feladatokra, mert ilyen vagy olyan a politikai hovatartozásom, hanem azért, mert szakmai tudásomat értékelték, és azt gondolom, hogy az Európai Unió, Európai Unió széke is profitálna ebből a szakmai tudásból. Jogi szempontból vannak határidők, ki, illetve különböző szabályok ezzel kapcsolatban, kinevezéssel kapcsolatban, ezeket bevallom, nem ismerem teljes mértékben, ilyen kormányváltás idejére vonatkozó külön szabályok, de hát jelenleg a jelenlegi spanyol kormány, a jelenlegi spanyol kormány négy éve nyerték meg a választásokat, és ők engem jelöltek meg, hogyha a kormány mandátuma alatt kell valakit megnevezni, akkor a spanyol gazdasági miniszternek és miniszterelnök helyettesnek van olyan joga, hogy ezt megtegye, ő így járt el. Nos, nyilván minden szabályt ilyenkor tiszteletben kell tartani. A szemvevőszék azonban egy rendkívül szakmai munkát végző testület. Azt gondolom, hogy legfőbb feladata az, hogy igazi tájékoztatást nyújtson a parlamentnek, azért, hogy a parlament ellenőrzési feladatát el tudja látni. Pontosan tudom, hogy Brüsszel és Luxemburg milyen távolságra van egymástól, ez szerintem nem jelent gondot. Úgy vélem, hogy az Európai Parlamenttel tartott kapcsolat nagyon fontos, és minden egyes jelentés esetében meg kell ezt a kapcsolatot erősíteni, meg kell tartani, és természetesen a parlamenttel nagyon szoros kapcsolat kívánok én is folytatni, illetve konkrétan az önök szakbizottságával is. Uh, point? Uh, ügyrendi kérdésben kíván szót? Ha nem, akkor Gutiérrez Cortina asszonyi a szó. Muchas gracias, señor presidente. Köszönöm szépen, elnök úr. Que Corona. Corona úr nagyon komoly érdemekkel rendelkezik, alapvetően egyetemi oktatói karrierje van. Semmiféle kétségem nincsen szakmai tudásával kapcsolatban, de azért néhány dolgot hadd mondjak el. A legfőbb javaslatom az, hogy halasszuk el az ő kinevezését addig, amíg nem alakult ki igazi konszenzus az EU a spanyol kormányban. Ez egy új kormány, amelyre három nappal ezelőtt, amelyet három nappal ezelőtt szavaztak meg. Ugye a tegnapi kormányhatározat értelmében Zapatero immár nem kormányfő demokratikus szempontból nyilv, nagyon fontos az, hogy mi történik. A legitimitás, illetve a legalitás két külön dolog. Ez a dolog, hogyha kineveznénk ön, önt, az nyilván legális, tehát jognak megfelelő dolog lenne, de nem biztos, hogy legitimitása is lesz. Tehát, ugye egyrészt kormányváltásról van szó, de azt mindenképpen meg kell várnunk, hogy az új kormánynak mi a vélemény az önkinevezésre. Nyilván el fogják őt ismerni, tehát nem csak a legalitást kell megvizsgálni, hanem a legitimitást is. Szerintem ez mindenképpen demokratikus hozzáadott értéket jelentene, hogyha ezt a legitimitási feltételést teljesítenénk. Van itt még egy dolog, ami nagyon aggaszt. Nincsen konz, ö, konszenzus. Ön Katalóniában rendkívül sokat dolgozott, de ö, ö, számomra gondot jelent az, hogy egy, külön, egy intézet és egy alapítvány között nem tesz különbséget. Egy külső lobby vagy egy közintézmény nem összekeverendő dolog. Nézzük, hogy egy demokratikus kormánynak milyen rangja van. Nem tudja, nem tudunk, nem tudunk különbséget tenni egy kormány tevékenysége, illetve egy kormányon kívüli alapítvány tevékenysége között. De ez nem egy kormány alapítvány. Szerintem nagyon aggasztó ez a dolog. Tehát ragaszkodnék ahhoz, hogy halasszuk el az ön kinevezését, illetve ezt a meghallgatását. Szeretnék hivatalos konszenzust arról, hogy valóban önt jelöli meg a spanyol kormány, nem barátok megegyezésére vágyom. Köszönöm szépen. É, öné a szó, hogy válaszoljon. Vagy ön is szeretne kommentálni? Perdón, presidente, yo querría... Elnézést, elnök úr. Öntsük, öntsünk tiszta vizet a pohárba. Nos, ha jól értem, a jelölt semmit nem kevert össze. Én leptem meg őt. Illetve a történések, hiszen nem tudtuk, hogy most lesz kormányváltás, illetve nem tud, senki nem senki sem tud, arról nem volt szó a, a jelölt CV-jében, hogy ennek az alapítványnak, a Fájsz alapítványnak tagja. Én tettem fel a kérdést, nem nem a jelölt hozakodott el elő ezzel. Én voltam az, aki kíváncsiskodott, hiszen számomra volt meglepő az, hogy egy olyan ember, aki ilyen szakmai múlttal háttérrel rendelkezik, és ennyiszer együttműködött a kormányokkal, még egy ilyen alapítványnak is tagja, tehát nem a jelölt keverte itt össze a dolgokat. Köszönöm. Választathat. La, la ponente Azt hiszem, hogy a jelentés tevő az, hogy már válaszolt a kérdésre. A második kérdésre pedig hát nem is tudok válaszolni, nem tehettek ehhez semmit hozzá egy jogalkotási, vagy egy törvényalkotó szervezet, vagy testület szempontjából nyilván a legalitás a legfontosabb. Itt egy alapvetően szakmai testületben eltöltben való kinevezésről van szó, aminek gyakorlatilag semmilyen politikai jellege nincsen. Úgyhogy szerintem nagyon fontos az, hogy szakmai karrierem során mindig megkérdőjelezhetetlen volt a függetlenségem. Szerintem ez kiválóan alkalmassá tesz engem arra, hogy az Európai Számvevőszék tagja legyek. Jens Geier, please. Köszönöm, Geier képviselő a szó. Köszönöm, elnök úr. Hálásak vagyunk. És kéréssel is élünk. Amikor kérdések alapján és a válaszok alapján ítélünk egy-egy jelöltet, akkor a kérdés legyen is napi renden. Ez esetben nem ez történt, nem volt napi renden a kérdés. Mégis métlem. Tehát azt kérem, hogy a meghallgatás során, ha kérdésekkel fordulunk a jelölthöz, amelyek alapján megítéljük őt, akkor a napi renden szerepeljenek ezek a kérdések. Ez esetben ez nem így volt. Tehát a, a, a mostani Dan kormány is ugye fenntartotta Otbó Dániel jelölését. Korona Ramon úrral kapcsolatban a kérdésem, az őt illető kérdésem a szakbizottságunkkal való együttműködésünket érinti. Arra törekszünk, hogy a hiba százalékot, a hiba arányt, amelyet újra és újra megállapít a számvevőszék az európai alapok végrehajtása során, csökkentsük. Spanyolország ehelyett ezzel kapcsolatban mindig aggályokra ad okot újra és újra. És ha a regionálpolitikai főigazgatóság magyarázatait olvasom a bizottság részéről, akkor ott az látható, hogy a végrehajtási szerkezet Spanyolországban úgy a fest, és ez a fő, a gondnak a fő oka, hogy a regionális alapok végrehajtása Spanyolországban részben a régiókban, részben az állami, központi állami igazgatásban történik, és nem egészen tisztázottak a felelősségi körök, illetve azok felosztása, és ez a hibák forrása lehet Spanyolországban. A számbevőszék munkája, illetve a Kokobu szakbizottság közötti együttműködés Spanyolország tárgyában nagyon sok tennivalót látok az együttműködésünkben, tehát a spanyol államigazgatástól független feladat volna ez, mindenképpen fontos tehát az a spanyol kormánytól való függetlenség ezen feladat ellátásában. Eh, muy bien, muchas gracias. Eh, Köszönöm szépen. Tudjuk, hogy Spanyolország nagyon nagy mennyiségű európai alapotból részesedett, így aztán ez nyilvánvaló, hogy ha véletlenszerű mintát veszünk, akkor sok spanyol eset lesz benne, és ezért talán ezért van az, hogy nagyobb relatíve itt a hiba arány a spanyol esetekben. Egyébként ez egy aggasztó tény, ezt mi hamarabb ki kéne javítani, meg kell nézni azt egy nagyon mély és pontos vizsgálat, hogy mi az oka ennek Spanyolországban, és ezt nem csak az európai számvevőszékben kell megtenni, hanem a spanyol régiók számvevőszéke szemőszékének kötelezettsége is ez, vagy kötelessége, feladata is ez, hiszen a lényeg az az lenne, hogy a közösségi költségvetést megfelelően költsük el. Tehát ezt a munkát el kell végezni. Köszönöm. Oké, okay, Mrs. Ayala, you are on my list, vagy... Rendben, Ayala asszony van a listámon, még egyszer szót kér? Köszönöm, elnök úr. Lezárásként azzal a kérdéssel szeretnék foglalkozni még egy kicsit, amit mit szeretnél? Ah, vous avez encore des questions? Ah, voilà. Adam. Ah, Vannak még kérdései? Jó, akkor nem lezárás lesz. Elnézést, azt hiszem már le, azt hittem már le kell zárnom. Nem, Odi úr tesz fel kérdés. Mr. Odi, you have the floor. Odi úr, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Annyit szeretnék mondani, hogy Korona úr jelöltsége, illetve a bemutató, bemutató beszéde is arra mutat, hogy kiváló jelölt, és szerintem a szerződés cikkeinek eleget tesz, tehát az audit területén tapasztalattal rendelkezik, de ugye én vagyok a frakcióm jelentéstevője, és természetesen értem a politikai legitimitás problémáját, és szeretném elmondani Korona úrnak, hogy nem tartom megfelelőnek azt, hogy a mi határidőnkről beszél. Hát ez a, ez a mi felelősségű körünk, ez a kormánya kapcsolatos határidő, ez a mi problémánk, és nem pedig az ön gondja, tehát az erre vanó reagálását nem találtam helyén valónak. Ez ugye mindenki fejlődik, nő egy ilyen alkalommal, mert ahogyan már elmondtam, nagyon jó jelöltnek tartom Korona urat, és nem szeretném, hogyha itt most egy politikai vita áldozatává válna. Tehát, tisztelt elnök úr, úgy gondolom, hogy vannak szabályok, és természetesen el, me, elkerülhetjük a, a törvények alkalmazását, de hát mi vagyunk a politikusok, és felelősséggel tartozunk az állampolgároknak is. meg kell értenünk az időter, az ütemtervet, illetve a naptári gondokat, ugye a kormányváltást, de mégis megismétlem, hogy egy kiváló jelölt a belső szabályozásai az, es, az Európai Parlamentnek kimondja, hogy 40 aláírással elő bizonyos lépéseket tehet a parlament. Véleményem szerint a parlament, a kormányváltás esetében elég, hogy akár egy parlamenti frakció, vagy pedig egy bizottság, ugye a tisztelt elnök úr, a bizottságunk is javasolhatja a parlamentnek azt, hogy, hogy ezt a jelöltséget elhalassza, és azt gondolom, hogy ez egy megfelelő eljárásmód lehetne. Nem tudom, hogy a követke, az új politikai erő, kérje öntől, hogy visszavonja a jelöltségét. Tehát az új kormány erre, ké, erre kérje önt. Elnök, igen, ez egy, egy egyértelmű kérdés, és szeretném hangsúlyozni, hogy később fogunk beszélni a, mi, a jelöltek kapcsolatos eljárásrendről. Most a szakmai minősítést vizsgáljuk, a szakmai hátteret, az, hogy hogyan fogjuk majd megoldani az ilyen eljárási kérdéseket, ezt délután egy zárt ülés keretében fogjuk megvitatni. Ingeborg, tiéd a szó. Spanyolország tíz éve minden szabálytalanság lista élén jár a strukturális alapok végrehajtásában. Tíz éve nem változott ez a helyzet, ez a helyezés és mióta itt dolgozom, nem, nem találok orvosságot, erre nem találnak orvosságot. A számövőszék kell, hogy mögé menjen a kérdésnek, és kell, hogy néven nevezze a bűnösöket, beszerezve az információ Spanyolországtól, Körögországtól, Olaszországtól. 95%-a a szabálytalanságoknak e három országot érintette, és most Görögországot leváltott a Csehország a listán. Ezt nem az Európai Számbevőszék adta ezt az információt, hanem az Európai Bizottság adta ki ezt a tájékoztatást. Minket nagyban segíteni, segítene, ha a spanyol tagja a számbevőszéknek, lehet, hogy ellenem beszél, nem, de nem tudom a nevét, lehet, hogy ez engem árul el, de a mostani spanyol tag a saját hazájával kapcsolatban ö, nem németül beszélne, de olyan határozottan és nyíltan beszélne, mint ahogy a németek szoktak. Világosan kell beszélnünk a problémákról, ahhoz, hogy változtatni tudjunk azonok, azokon. Ezzel kapcsolatban milyen teendőket lát? Ez is egy világos kérdés. Én ezt már meg is tettem. Nem a jelenlegi kormányal kapcsolatban, hanem a korábbi kormányokkal kapcsolatban. Én alapvetően ezt a három alapelvet tiszteletben tartom, és Spanyolországban ezeket az alapelveket mindig is alkalmaztam. Az, hogy Spanyolország véletlenül az én hazám, nem fogja befolyásolni a szakmai véleményemet, és szakmai életemben döntéseimben megpróbálom azt elérni majd, hogy javuljon a helyzet, nem csak Spanyolország tekintetében, hanem európai szinten is. Mikrofon külbeszél az elnök. Én is Köszönöm szépen. Ha már kérdéseket kell feltenni, akkor én valamit szeretnék tudni. Ugye ha valaki Spanyolországba jön és auditor, akkor biztos lesznek gondjai, főleg, hogyha még régi, régiókat is szeretne auditálni, akkor az meg már egyáltalán nem lesz könnyű, hiszen Spanyolországban ugye számos rendellenesség volt fellelhető. Ön szerint nem lenne, nem segítené az ön munkáját nem segítené az az ön munkáját az, hogyha konszenzussal választották volna meg. Tehát igazi konszenzussal a leköszönő kormány, illetve a jövőbeli kormány között. Ez azt hiszem sokkal jobban felruházná önt egyfajta felelősséggel, illetve biztonsággal. Válasz. Elnézést kérek képviselő úrtól, hogyha olyan benyomást keltettem az előbb, hogy nem hogy olyan kérdések, hogy olyan dolgokba avatkozom bele, ami nem rám vonatkozik. Azt gondoltam, hogy mindenki ismeri a, a szabályokat. Én nem értek a politikai megegyezésekhez, konszenzusokhoz, egyességekhez. Én ebben nem veszek részt. Szerintem a számvevőszéki munkát akkor lehet igazán értékelni, hogyha a szemvevőszék tagja, vagy auditor minden típusú politikai befolyástól független, és én ilyen vagyok. Oké, okay. thank you very much. I... Köszönöm szépen. Odi úr, még egyszer? Megismételheti a kérdést. Igen, azt kérdeztem, hogy a jelenlegi kormány kérte e öntől, hogy visszavonja a jelöltségét, hiszen azt e, láttuk, hogy ha a parlament negatív véleménye van, akkor visszavonhatja, visszavonja a jelöltségét. Tehát a kérdésem, ugye mindannyian a konszenzus felé szeretnénk haladni, de hát nem tudom, nem, nem tudom, hogy a, a kokubon belül a kokubon belül meg, meg tudunk-e egyezni e, ebben a témában. A kérdés az az, hogy uh, visszavonná-e a jelöltségét egy ilyen esetben. Van itt egy kis gond. Én valójában nem jelöltem magam semmire. Engem jelöltek tudom, hogy a Kokobunak elküldött dokumentumban azt írtam, hogy a parlament bizalma nélkül nagyon nehéz európai számvevőszégi tagnak lenni. A spanyol kormány nem adott semmilyen utasítást, és a jövőbeli spanyol kormány meg szintén nem adott semmilyen utasítást, tehát én nem kormányutasításra teszek bármit is our rapporteur. Sí, bueno, yo creo... Jelentéstevő. Um, köszönöm. Nos, látunk egy Dán jelöltséget. Egyébként a Dán kormány is elvesztette a legutóbbi választásokat, de az, az, a, az a Dán jelölés, az teljesen legális és legatim volt. Szerintem a mostani helyzet pontosan ugyanolyan. Ne is beszéljünk akkor a belga jelöltről, aki pedig egy olyan kormánynak a javaslatára kapta meg a jelöltséget, amely tökéletesen átmeneti jellegű. Úgyhogy szerintem ugyanolyan esetekről van szó. Felvettem a madridi hatóságokkal a kapcsolatot, és megkérdeztem tőlük, hogy problémás -e ez a jelölés, legitim szempontból, és azt mondták, hogy nem nagyon sajnálom, Krisztina, ez a helyzet, ne keverjünk itt bele egyéb dolgokat ebbe a jelölésbe, foglalkozunk szakmai kérdésekkel. Kedves Krisztina, arra kérnélek, ahogy Geyer úr is mondta, hogy itt jelöltségeket, tagjelöléseket vizsgálunk, nem arról van szó, hogy leköszönő kormányok jelölését kétségbe vonjuk, a Dán kormány is megváltozott, akkor belga, és ne is beszéljünk a belga esetről, ne legyen belga tagja a számvevőszéknek, mert nincs belga kormány. Korona úr esetében elmondhatjuk azt, hogy hát nekem semmilyen érdekem nem fűződik ahhoz, hogy Korona úr azért legyen vagy ne legyen számlevőszégi tag, mert megváltozott a spanyol kormány. Nem, ugyanúgy kell eljárni Korona úrral is, mint az összes többi jelölte. Ne teremtsünk itt precedenseket. nem arról van szó, hogy ha Mulder úr itt valami más ötlettel áll elő, akkor nekem azt kell támogatnom? Nem. Nagyon rossz precedens lenne, hogyha így járnánk el. A kormányok lelépnek, ki, elköszönnek. Itt egészen másról szól ez a mai meghallgatás, hogyha hogyha mindig a kormányok változásához igazodnak, akkor nem lehetne itt igazi meghallgatást szervezni voltak már ma itt olyan jelöltek is, akik szintén leköszönő kormányok jelöltek meg, illetve olyan kormány is tett jelölést, amely valójában nem is létezik, tehát átmeneti kormány. Szerintem sokkal inkább a jelölt személyét kell megvizsgálni. Korona úr jelent, rendelkezik minden olyan jellegzetességgel, amit kérhetünk egy számvevőszégi taktól. Arról beszéljünk, hogy megfelelő jelölt vagy sem eljárási kérdés, ez más dolog, de nincs arról szól, hogy illegitim, vagy illegális, vagy jogtalan lenne a jelöltség, úgyhogy beszéljünk a lényegről. Köszönöm. Köszönöm szépen, ismét hangsúlyozni kívánom azt, amit korábban már elmondtam, hogy itt a jelöltek szakmai hátteréről, minősítéséről beszélünk, és délután fogunk az eljárásról beszélni. És akkor majd megvitatjuk ennek a részleteit, de most a technikai, szakmai hátteret vizsgáljuk. Nagyon szépen köszönjük a jelöltnek, hogy eljött hozzánk, és remélem, hogy rövidesen átérhetünk a következő jelöltre. I reopen. Újra megnyitom az ülést. Üdvözlöm körünkben Itele urat. Nem tudom, hogy üdvözölhetjük-e körünkben, vagy már ide tartozik körünkbe, de ahogy minden jelöltetnek, önnek is adunk 5 percet most, kifejtse a, azt a okait, miért fogadta el a jelöltséget, és mik a tervei számbőszéki tagként. Öné a szó. Köszönöm, elnök úr, kedves képviselőtársak, kedves kollégák! Öröm, hogy itt lehetek körükben megint, de azt is be kell vallanom, hogy először kicsit ideges vagyok ebben a csal amúgy nagyon családias és ismerős szakbizottságban. Először is hagyd szóljak néhány szót hátteremről. Minden a kormányzat minden szintjén szereztem tapasztalatokat. Önkormányzati szinten, a turkói városi önkormányzatnál, aztán a finn parlamentben országos szinten, aztán az Alkotmányjogi Bizottságnak elnöke voltam, aztán belügyminiszter is voltam, és most EU szinten pedig az Európai Parlament képviselőjeként működtem. Ugyanakkor többféle közvállalatnak vállalatnak voltam igazgatótanácsi tagja. Ezen túl voltam rendőrfőnök is, illetve uh, azt sem, illetve azt nem tudhatják, hogy karat, sportszerűen karatézom is, fiatal korom óta. A karate, ez a sport, megtanult arra, hogy tiszteljem ellenfeleimet, és tiszteletben tartsam őket. Hadd szóljak most néhány szót az audit ellenőri hátteremről. A Finn Nemzeti Banknál, illetve az Innovációs Alapnál, a Citránál voltam számvizsgáló. Ezen túl önkormányzati vállalatoknál voltam könyvvizsgáló, és gyakorló jogászként magánvállalatoknál is végeztem könyvvizsgálatot. Ám ennél is fontosabb tapasztalatot szereztem, úgy gondolom, az Európai Parlament Kokobuszakbizottságának tagjaként és jelentéstevőjeként. Ha megerősítek jelölésemet, három fő területre koncentrálok. A hatékonyságra, az átláthatóságra és az együttműködésre. Mit jelent ez a gyakorlatban? Joggal tehetik fel a kérdés. Először is azt mindig fel kell tegyük magunknak a kérdést, hatékonyan működünk-e? Vajon a legjobb gyakorlatokat alkalmazzuk-e? Vajon a lehető legjobb módon sáfárkodunk-e forrásainkkal annak érdekében, hogy elérjük céljainkat, és vajon folyamatosan, kritikusan bíráljuk-e, értékeljük-e saját munkánkat. Ilyen értelemben az audit vizsgálatok rendkívül fontosak lesznek a politikai célok elérése érdekében. A hatékonyság esetében a DAS, a rendszeres DAS egy kiváló eszköz a pénzeszközök elköltésének vizsgálatára, és sok esetben arra is jó, hogy meg bemutassa, ha nem lépünk előre. A kohéziós politikában még mindig túl magas a hiba arány. Ha ilyen magas marad a hiba százalék éveken át, akkor joggal tetjük fel a kérdést, vajon haték, elég hatékonyak vagyunk-e. Arra kell koncentrálnunk, hogy együttműködjünk, megoldásokat keresve arra, hogyan lehet minimalizálni a hiba százalékot. Az Európai Unió legsúlyosabb esetekben szankciókat kell bevezessen a tagállamok ellen. Másodszorban az átláthatóság a teljes rendszer sarokköve. Az adófizetőnek joga van tudni annak, hogyan gazdálkodunk a pénzével. A kokobú az adófizetőket, az állampolgárokat képviseli, és épp ezért joga van minden dokumentumhoz és információhoz hozzáférni, amely szükséges ahhoz, hogy a lehető legjobban elvégeztesse a rárót feladatokat. Elnök úr, végül hadd szóljak az együttműködésről. Az, a különféle intézmények közötti együttműködésre gondolok, és különösen a tagállamokkal együttműködésre, ezek rendkívül fontosak az együttműködés szellemében és a közös célok mentén kell dolgoznunk, amelyekkel mindenki azonosulni tud. A jelenlegi gazdasági helyzetben rendkívül fontos, hogy garantáljuk, hogy az Európai Uniós pénzeket helyesen, jól költik el, korrekt módon. Ebben az értelemben a számvőszéknek kulcsfontosságú szerepe van. Számomra ennek fényében nagy megtiszteltetés volna, ha részt vehetnék ebben a munkában. Köszönöm, ahogy szoktuk, most először a jelentéstevő asszonynak adjuk meg a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Üdvözlöm Önt, Itele úr, itt, mint jelöltet az Európai Számbevőszékbe. Nem szeretném kényelmetlen helyzetbe hozni, de ahogyan ön is tudja, A szemvevőszék sok gondot okozott már a szakbizottságunknak, és ön is felismerte ezeket a problémákat, leírta, hogy miről van gond, mi, miről szól ez a probléma, és üdvözöljük ezt az őszintességet, hogyha egyszer átkerül a másik oldalra, azaz a számvevőszék tagja lesz, mit tesz majd? Mit tesz majd akkor, amikor a Költségvetés Ellenőrzési Bizottság kéréssel fordul önhöz? Hogyan tud változásokat eszközölni majd az európai számvevőszékben, amelyek szükségesek lennének ahhoz, hogy hatékonyabb, hatékonyabban tudjon működni. Aztán még egy megjegyzés. A rendfenntartás területén is munkálkodott, lehet, hogy egy fordítási vagy egy nyelvi problémára fogok most rámutatni, de szeretném pontosan látni, hogy helyettes volt-e, rendőrfőnökként működötte, vagy pontosan mi volt a beosztása. A kérdésem pedig az, hogy felhagyna-e bármilyen politikai tevékenységgel, vagy szakmai tevékenységgel, kötelezettségvállalással Finnországban, illetve itt az Európai Parlamentben, hogyha a folyamat végén megkapja a jelöltséget. Azon a válaszolhat, a kívánja. Köszönöm szépen, köszönöm a jelentéstevő kérdését. Először is hadd mondjam el, hogy győződve arról, hogy képviselhetek, képviseltem azt az ünetet, amelyet itt, mint képviselő megtanultam, ezt tovább fogom vinni a szembevőszék soraiba is. Ezeket a tapasztalatokat szeretném gyümölcsöztetni, és támaszkodok azokra a tapasztalatokat, amelyeket a kokobu tagjaként szereztem, és szerintem a szemvőszék munkájában jól tudom ezt hasznosítani. Elég sok munkát végeztem európai parlamenti képviselőként, és úgy gondolom, hogy a jelenlegi összetétele a számvőszéknek már biztosítja azt, hogy különféle tapasztalatokkal, különféle szakmai háttérrel rendelkező emberek működhetnek jól együtt, és képviselhetik a, a szakma sokféleségét, és a feladat sokféleségét. Ami a rendőrségi tisztemet illeti, nem konkrétan rendőrfőnökként dolgoztam, vagy rendőrfőkapitányként, hanem időről időre vállaltam vezetői feladatokat, és helyettesítettem a rendőrfőkapitányt. Tehát ugyanakkor nagyon a tapasztalatokat szereztem a rendőrség vezetésében. Ami pedig a kötelezettségeimet illeti. különféle vállalatokban, amelyekben igazgatótanácsi tag voltam, felsoroltam ezeket az életrajzomban, világos, hogy ezeket a feladatokat feladom, ezeket a tisztjeimet és posztjaimat feladom, amennyiben számbevőszéki tag leszek. Köszönöm szépen, Ivanova képviselő asszony a szó. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen, Itele úr a bemutatkozását. Örülök, hogy itt láttam önt hiszen ön az egyik olyan jelölt, aki hangsúlyozta, hogy együtt akar működni az Európai Parlamenttel, illetve a Kokobóval, és hát erre nagyon is számítunk. A kérdésemet már föltettem a jelöltek egy részének, ez pedig a pénzügyi eszközökre vonatkozik. Fontosnak tartom ezt a kérdést, ezért önnek is megfelteszem. Hogyan látja a számvevőszék feladatát, szerepét a pénzügyi eszközök hatékonyságának értékelésében itt különösen az EFSF-re gondolok, ugye 60 milliárdos összeggel rendelkezik, amely majd feloldódik az ESM-ben, amely a két átmeneti eszközt fölváltja majd 2013-ban. Jelenleg a szerződés nem szól az Európai Számvevőszék szerepéről ebben a tekintetben. Ön mit tesz annak érdekében, hogy aktív szerepet vállal majd a számvevőszék ebben? Itala úr. Kiitos. Köszönöm. Köszönöm a kérdést. Igen, ez a legnagyobb, egyik legnagyobb kihívás jelenleg, amelyel a számvevőszéknek szembe kell néznie. Tudnék, sűrös válságban vagyunk, és nem nagyon látható még a válság vége sajnos. Így ezen helyzet fényében különféle mechanizmusokat kell létrehoznunk, a stabilizálás és akár a mentés érdekében, és biztosítandó azt, hogy az állampolgárok számára garantált legyen ezek működése. Néztem szerint hatalmas, mivel hatalmas pénzeszközökről van szó, az egész Európai Unió és az ember az Európai Parlament hitelessége is kockán forog, ezért az ellenőrzési mechanizmusok nagyon megbízhatóak kell legyenek, bombabiztosak. Ez azt is jelenti, hogy a számvevőszék a lehető legjobban és minden lehetőséget megrakadva kell tényleg hatékony ellenőrzéseket végrehajtson, segítve az európai parlamenti vizsgálatokat is, amelyek voltak éppen a legfontosabbak a e hitelesség szempontjából. Még egyszer mondom, hatalmas pénzeszközökről van szó, és az átláthatóság ezen eszközök végrehajtása és felhasználása során rendkívül fontos. A szembevőszék feladata is változik ezzel emiatt a jövőben, és a mechanizmusok helyzete is. Merci, Monsieur le Président. Euh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is eh, hadd mondjam el, hogy mennyire örülök annak, hogy hogy a legjobb eh, parlamenti képviselőink közül választanak a kormányok jelöltet a számvevőszékbe. Ez azt hiszem, hogy az Európai Parlamentet is értékeli, tehát az állampolgárok választását is emeli nagyon örülök annak, hogy, hogy kollégánk került ide a jelölti székben, és azt is hadd mondjam el, hogy nagyra értékeltem a kérdévre adott válaszait, különösen a nemzeti számvevőszéket érintő kérdésre gondolok, ez nagyon fontos számomra, és remélem, hogy mint jövőbeli számvevőszéki tag számíthatunk majd önre, amikor szükségünk lesz erre. Ugye itt a technikai és a politikai, a szakmai és a politikai háttérről, háttér egyensúlyáról beszéltünk, és ugye nagyon fontos kormánybeli szerepeket töltött be, parlamenti feladatokat is, tehát ez azt jelenti, hogy szakmai háttérrel is rendelkezik, és remélem, hogy kiváló tagja lesz majd a számbevőszéknek, és erre bizony nagy szükségünk van would like to answer or not, but... Válaszolni szeretne, nem tudom, hogy erre van-e válasz, de azért megadom a szót. Köszönöm, köszönöm a dicsérő szavakat. Ami az együttműködést illeti, rendkívül fontosnak tartom, hogy létre megerősödjön az együttműködés. A függetlenség, önállóság fontos alapkövetelmények. Ám az együttműködés ennél többet is jelent azt, hogy ténylegesen tudunk közös célokat megfogalmazni és elérni, és ez meg is jelenik az állampolgárok előtt, hitelesként jelenik meg az állampolgárok előtt. Ez kell az Európai Parlamentával együttműködésünk fő célja legyen. A számvevőszék körén belül azt is jelenti mindez, hogy hogy nem csak a kokobuval, hanem más európai parlamenti szakbizottságokkal és képviselőkkel is mélyíteni, elmélyíteni kívánjuk a kapcsolatot. Ugye, éppen most folyik a KAP, a közösség a méreható reformja. Ez egy rendkívül bonyolult jogalkotási feladat, és ezzel kapcsolatban már a jogalkotás kialakítása során is tájékozódnunk kell a számbevőszék részéről, a, a, a számbevőszék felügyeleti ellenőrzési szerepét előre, arra előre fölkészülve a kap reforma során. Tehát a számvőszék ilyen együttműködését is erősíteni kell, már a jogalkotás folyamatában. Nagyon sok terület és nagyon sok szakbizottság van ezáltal érintve. Gressle, please. Köszönöm Ingeborg Gressle a, a kapszót. Kedves Ville, remélem, hogy sikerül a Brüsszel és Luxemburg közötti távolságot csökkenteni és sok reményt fűzünk a te személyedhez ebben. Szerintem az Európai Számvevőszék rendkívül jelentései úgy kell alakítani, hogy megérje a rájuk fordított fáradtság. Ugye két ellenmondásos eljárás van, egyik az Európai Bizottságnál, a másik pedig a számvevőszéken belül. És aztán a, a kettő között esünk néha a padra, semmit mondó rendkívül jelentéseket kapva. Ha, ha a számvevőszék tovább folytatja eh, a rendkívüli jelentések ilyen minőségen való megírását, akkor az, az nem lesz számunkra kielégítő. Például az ügynökségekkel kapcsolatban egyes szembevőszeki tagok eh, úgy tűnik ellenállnak, a, a, vagy nem szívesen látják a, az ügynökségek működését. Ezzel kapcsolatban is világos nyelven kell beszélnünk. De a rendkívüli jelentések, meg egyszer mondom, nem sokat érnek, legalábbis az én értékelésemben. Ami pedig az együttműködést illeti, tehát bizony, jól ismered a parlament költségvetését a kokóban töltött időszak alapján, ám a hosszú távú és baráti együttműködést alapján állva mondhatom, hogy a szemvevőszékre a nagyobb szüksége, mint valaha a hitelesség megerősítése, akár helyreállítása szempontjából. E tekintetben milyen konkrét e, lépéseket tervezel? Itt a úr, öné a szó. Tosiaan olen tästä kanssa. Köszönöm. Valóban e, egyetértek azzal a véleményével, hogy az intézmények között és a tagállamok között általában világosabbá kell tenni a kapcsolatrendszert, az ellenőrzések feladat, tehát feladat kapcsán. Én magam arról szeretnék gondoskodni, hogy a számbevőszék az irányban fejlődjön tovább, hogy akár éppen folyó ügyekben is tudjon rövidebb lélegzetű, de gyorsabban megszülető jelentéseket írni, ezáltal hasznosítva tevékenységét az állampolgárok elvárásainak megfelelően, azon kérdésekben, amik foglalkoztatják az állampolgárokat annak érdekében, hogy a hitelességünket, a két is, meg a többi intézményét növeljük. A jelentésekkel kapcsolatban magam, nekem is vannak tapasztalataim, jól tudom, hol vannak ezekkel kapcsolatban problémák, akár a jelentések és a rendkívül jelentések értelmezése kapcsán is. Szerintem is tárgyszerűbbekké kell tenni ezeket a jelentéseket, és hasznosíthatóbbá arra kell tehát törekedünk, hogy a gyenge pontokat tárják fel ezek a jelentések, ezekre koncentrálják méghozzá aktuális módon, az a napi gyakorlatnak hasznosítható módon. Köszönöm, nem látok senkit, aki még kérdést szeretne föltenni, úgyhogy a jelentéstevőnek adom meg a szót, hogy zárja le ezt a kört. Köszönöm szépen, elnök úr! Ingeborg kollégámnak szerettem volna annyit mondani, hogy nem tanácsadóként szeretnénk működtetni Itele urat, függetlenül kell, hogy folytassa tevékenységét a parlamenttől is függetlenül. Kartinesz asszony ugyan már elhagyta az üléstermet, de azt hiszem, hogy nagy mértékben rontotta a mai meghallgatásunk légkörét, és természetesen ezt el szeretnénk kerülni. Itele úr, nagyon köszönöm, hogy eljött hozzánk a mai napon, és bizonyára ez egy idegfeszítő feladat, hiszen az általunk hangoztatott aggályokat, problémákat a számvevőszék felé érvényesítenie kell. Nem tudom, hogy ez megoldható lesz-e, de mindenképpen jó ötletnek tartjuk hangsúlyozta az együttműködést, a függetlenséget, amely hozzájárulhat az intézmény hitelességéhez, és azt hiszem, hogy ez is egy nagyon jó meglátás, egy nagyon jó fogalom. Biztos vagyok abban, hogy ön, ha számvevőszékét taggá válik, akkor egy nagyon fontos, oszlopos tagja lesz a számvevőszéknek. Köszönöm szépen. Ezzel lezártuk a ma délelőtti meghallgatások körét. Itele úr, köszönöm, hogy eljött. Mindannyiukat délután háromkor várom. Még panaszkodni szerettem volna a felől, hogy jéghideg van órák óta ebben a teremben. Elnök, ez teszünk majd valamit. <laughs>